Good morning, colleagues. Um... Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy folytassuk a munkánkat. Az Európai Adatvédelmi Biztos beszámolójával kezdjük, aki Giovanni Buttarelli. Elektronikus beszámolót mindenki megkapta, papírváltozatban is elérhető egyébként a bejáratnál. Ugyanezt mondanom sem kell, hogy 2015 mennyire fontos év volt az adat védelem szempontjából, hiszen az adatvédelmi megállapodásra a társjogalkotók megállapodtak, politikai megállapodás született. Az Európai Adatvédelmi Biztos 2015-ben nagyon sűrű évet zárt, ez világos, de erről majd bővebben Giovanni maga számol be. Arra is rá, szeretnék rámutatni, hogy a Libeszak Bizottság előtt a kinevezése óta jó néhányszor megjelent PNR, TTIP, ernyő megállapodás, illetve a legutóbb a Privacy Shield témájában. Köszönöm ezeket a, mindezeket az alkalmakat, amikor rendelkezésünkre álltál, és ha jól tudom, akkor hétfőn Privacy Shield témában még egyszer részt vettél a parlament munkájában. A Washingtoni San Francisco-i utazásaink, kiküldetéseink témájában biztos vagyok benne, hogy további kérdések is lesznek majd a kollégáktól. Még egyszer köszönöm, hogy itt van közöttünk, és nem is húzom tovább az időt, hanem megadom önnek kb. 10 percre a szót, aztán pedig kérdések és válaszok következnek, tehát igazi vitába folytatjuk. Parancsoljon, Buttarelli úr! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék én is köszönetet mondani önöknek azért, hogy megint lehetőséget biztosítanak számomra arra, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos éves jelentését személyesen is bemutassam önöknek. It's concise, it's per items instead of uh, Úgy érzem, hogy a, a Key Performance Indicator uh, használatával, illetve a statisztikák részletes uh, részletes statisztikákkal, amelyeket megtalálnak a mellékletben, tényleg egy újító jellegű éves jelentést tettünk le az asztalra. Pár évvel ezelőtt a médiafogyasztással nap az új generáció sokkal több időt tölt, mint elődjei. Éppen ezért úgy éreztük, hogy az, az emberek online adatvédelme sokkal fontosabb, mint a Ezért olyan fontos az, hogy az Európai Unió is odafigyeljen erre, és ráadásul a legambíciózusabb adatvédelmi csomagot fogadjuk el a világon, ami az online könyvszeret illeti. Ezért köszönettel tartozunk önnek, elnök úr, az előadónak és az elnékeladóknak, mind a GDPR és az adatvédelmi a rendőrségi és bűnöldözési ágazatra vonatkozó adatvédelmi csomag tekintetében is. Talán a GDPR tekintetében a legfontosabb innováció az, Wojciech Wierowski és jó magam is azt ígértük, hogy 100 napon belül egy öt éves stratégiát nyújtunk be. Így is tettünk, és valódi tevékenységre próbáltuk az elveket átváltani annak érdekében, hogy az Európai Unión belül legmagasabb szinten valósuljon meg az eh, magánadatok védelme. Ezért globális partnerségi viszonyokat eh, eh, is létesítettünk, hogy az Európai Unió alapértékeit védjük, főként mivel igen jelentős kritika és félreértés vesz ezt a területet. A reformok élére kívántunk állni, hogy az emberek valóban bízzanak bennünk. Az adatvédelem tekintetében történelmi időket élünk. E, e, az ipar, a politika, a kormányzás és talán még az Európai Parlament e, szempontjából is perifériára szorult az adatvédelem korában. A technológiai újítások főként komoly kihívások elé állítanak bennünket. A 2015-ös jelentésünk adatvédelem, határok, etika, globális fejlemények ezeket a témákat tárgyalják, és megpróbál arra rávilágítani, hogy független adatvédelmi intézményként hogyan próbáltunk még proaktívabbak lenni, mint korábban. Független adatvédelmi biztosnak lenni azt jelenti, hogy azt vizsgáljuk és felügyeljük, hogy hogyan kezelik az adatokat, illetve a jogszabályalkotók számára ajánlásokat is teszünk. A 2001 per 45-ös rendelet értelmében tesszük mindezt, illetve hát természetesen a tagállamoknak is teszünk ajánlásokat. Szeretnénk, hogy az adatvédelem is digitálissá válna, hiszen a társadalom szerveződése, az üzletmenet, a magánéletünk is kezd egyre digitálisabbá válni. Az életünk jelentős részét eh, az eh, intelligens eszközökön keresztül eh, bonyolítjuk. Egy, éppen ezért tavaly egy mobil eszközre készült alkalmazáson keresztül nyújtottuk be a véleményünket a legújabb javaslatokkal kapcsolatban. Egyes tagállamokban, illetve az unión kívül is vannak ilyen alkalmazások. Amennyire tudom, mi vagyunk az első európai intézmény, amely mindenkinek úgymond a zsebébe elérhetővé teszi ezt a jogi reformot, és így teljesen ingyenesen összehasonlíthatóak a GDPR szövegeinek különböző változatai. A harmadik legfrissebb változatát is nyilvánosságra hozzuk majd ennek az alkalmazásnak az új szövegekkel. Megpróbáljuk így tiszteletben tartani ugyan a jogszabályalkotók szerepét, mégis egy, úgy érezzük, hogy ez egy nagyon gyakorlatias eszköz lehet. Pár gondolatot, ha megengednek, ez év május 4-én megjelent a e, hivatalos labban e, erre vonatkozó legújabb e, e, döntésünk. The Europol Conference on Privacy and Encryption. When I magam nyitottam meg az adatvédelmi és titkosítási fórumot is, ami ugye szorosan összefügg az Europol munkával, illetve a bel- és igazságügyi eh, tanács keretein belül is. Beszéltem arról, hogy a tagállamok eh, nem megfelelően eh, osztják meg az adatokat. A PNL, tehát adat, utas adatlista témában folyó vita arra emlékeztet bennünket, hogy meg kell találni az egyensúlyt, egyrészt a között, hogy a bűnöldöző szerveknek milyen adatokra van szükségük, ugyanakkor másrésztről az adatvédelmi szempontoknak is eleget kell tenni. Egy, egy eszköztárat hoztunk létre, amely segítségével jogszabályalkotók gyakorlatias szempontból is tudják elemezni azt, hogy az adott döntés milyen adatvédelmi következményekkel járhat. Az a komplex prioritásokat valahogy ki kell eh, egyensúlyozni, az Európai Bíróság esetjogát is eh, ehhez igénybe lehet venni ezzel a mm, eszköztárral. and the European Data Protection Board. Uh, we are satisfied uh, and, delighted to see that some of our recommendations on the G Az adatvédelmi ügynökséggel folytatott, illetve az, adatvédelmi tanácsal folytatott együttműködés tekintetében elmondhatom azt, hogy Fontos, hogy ezek az adatvédelmi ügynökségek az ajánlásainkat figyelembe véve ugyanakkor sajátos önállósággal járjanak el. A mellékletben is elérhető ez az információ, eredetileg 48-ból csak 13. Így tehát gyorsan kell reagálnunk ezeknek az adatvédelmi ügynökségeknek, ezeket a szerveket pedig Felszólítjuk arra az IDPB, mint tudják, egy testület, nem egy intézmény, ez az adatvédelmi ö, testület, tehát ö, most itt létrejött. Persze nem tökéletesek még a dolgok, ugyanakkor így a DPA-k az első naptól kezdve készen állhatnak erre, és szívesen beszámolunk rendszeresen a különböző technikai mm, fekcséteken keresztül arról, hogy hogy állnak a dolgok. De nem ezért vagyunk most itt, hanem a 2015-ös éves jelentésről kell beszélni. És a mandátumunk elején szerencsénk volt, mert elődünktől egy olyan e, hivatalt örököltünk, amely jól működik, kiegyensúlyozott, alapos e, az erőforrások használata, úgy éreztük, hogy nagyon jó kiinduló pont volt ez. Ugyanakkor a különböző európai intézmények, illetve az európai bíróságok is egyre gyakrabban fordultak hozzánk véleményért. Azt hiszem, hogy rátermettségünket bebizonyítottuk, és természetesen jó néhány statisztikával is alá tudjuk ezt támasztani. A mellékletben ezek megtalálhatóak, azt hiszem, hogy érdemes ezeket eh, átlapozni. Ezekből eh, három dolgot emelnék ki. A adatvédelmi biztosi munkánk az elektronikus kommunikációra, illetve a mobil eszközökre vonatkozó iránymutatásainkat eh, az európai intézményekhez intéztük. Úgy érzem, hogy ez Eh, ez fontos volt. A második az úgynevezett Umbrella Agreement elnyű megállapodás keretében gyakorlatilag tanácsokat próbáltunk nyújtani azzal kapcsolatban, hogy problémás esetekben mit kell tenni, és végezetül az EU LISA eh, a multispektrum eh, imaging témájában, tehát a, a több dimenziós új lenyomatvétel tekintetében úgy érzem, hogy szintén nagyon fontos volt mindez, amit tettünk. Azt hiszem, hogy a technika az e-privacy irányelv 2002-es elfogadása óta nagyon sokat változott, ezért most reformra van szükség, ami tökéletes lehetőség arra, hogy az adatvédelem szerepét megerősítsük, hogy ne csak eh, egy színes kis extra legyen, hanem alapvetően beépüljön a jogszabályokba, hiszen alapvetően az európai intézményeknek először a saját házuk táján kell rendet rakni, ezért az év vége előtt az Európai Bizottság is a 2001 per 45-ös rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát be fogja nyújtani. Úgy érzem, hogy már eredeti formájában is úttörő jelentőségű volt, ennek reformja ezért olyan fontos. Azt kérték tőlünk, hogy többet tegyünk kevesebbel, amit értünk, hiszen az erőforrások szűkössége miatt a megszorítások idején mindenkinek meg kell húzni az övet. Számíthatnak ránk, alapvetően mi látjuk, értjük a ennek a, az indokoltságát a legfontosabb és legnagyobb veszélyt jelentő esetekre fogunk koncentrálni. Zárásképpen, elnök úr, még egyszer, ha megengedi, akkor szeretnék köszönetet mondani mindannyiunknak a szoros együttműködésért az egy, múlt egy évben. E, nagyon jó volt köztünk a munka. Semmi sem okoz számunkra nagyobb örövet ebben a munkában, mint az, hogy Általában az adatvédelem témájában és konkrét kérdésekben önökkel együttműködhetünk. Természetesen a stratégiáról és a munkánkról szívesen beszámolunk a jövőben is, hiszen fontos, hogy ilyen, ilyen partneri viszony keretében új fejezetet nyissunk adatvédelem ügyében Európában. Kötelezett hívei vagyunk. Ennek a mandátumunk következő évben is ezen fogunk munkálkodni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen, Giovanni. Két, kolleg, két téma fontos a hozzászólással kapcsán. Egyrészt a felülvizsgálati jelentés, az ellenőrzési, felügyeleti hatáskörök, valamint azon nagyon fontos kérdések, amelyekről véleményt mondott, és amelyeket megvitathatunk. Először a koordinátorokat hallgatnánk meg Holmeyer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, Butarelli úr. A nemzetközi feladatait sorolta fel. Engem igazából az érdekelne, hogy a többi ország hogyan reagál arra, hogy Európa mint állandó példakép kíván megjelenni más országokkal szemben, hiszen más országok és földrészek néha kicsit érzékenyen reagálnak, hogyha valaki azt hangoztatja, hogy mások minősülnek a példaképnek, a többiek pedig fontos, hogy kövessék ezt a példaképet. Tehát a többi országgal szemben, a többi ország előtt nem mindegy, hogy hogyan lépünk fel és hogyan érvényesíti Európát, mint példaképet, mint követendő példát mások előtt. A nemzetközi szervezet bűnözés, a nemzetközi terrorizmus kapcsán egyre jelentősebb a technikai haladás. Vannak különböző algoritmusok, illetve technikai fejlődések. Hogyan értékeli az adatvédelem szempontjából a technikai fejlődést, egyfelől, másfelől pedig a bűnelkövetők, illetve az esetleges bűnelkövetők azonosítása során? Köszönöm szépen, Zippel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is köszönöm az adatvédelmi hatóság tájékoztatását. Úgy gondolom, hogy a feladatok sokrétűsége bizonyítja, hogy egyfelől nagyon pozitív az, hogy most európai szinten van egy adatvédelmi rendelet, illetve egy adatvédelmi irányelv. Ezzel azonban természetesen nem intéztük még el az összes kihívást, hiszen minden egyes intézkedés, vagy minden egyes újonnan felmerülő kérdés során foglalkoznunk kell azzal, hogy az adatvédelem, a magánélethez való jog kellőképpen védelemben részesül-e. Mindez egy nagyon összetett témakör, hiszen természetesen nem elegendő egyedül eldönteni, hogy egy konkrét intézkedés kellő egyensúlyt teremt-e az arányosság, illetve a magánéletvédelmihez való jog között, hanem az intézkedések sok színűsége fontos, hogy a magánélethez való jog védelmét ne kurtítsa. Vannak továbbá, továbbra is aggályok a különböző biztonságpolitikai intézkedések kapcsán. Úgy említette az, adat, említette az utas adatok összegyűjtését, ez továbbra is foglalkoztat bennünket, noha tudjuk, hogy a párizsi merénylők nem titkosítással dolgoztak, hanem nagyon is nyíltan használták fel az SMS-t, illetve a mobil technológiákat, tehát nem az a megoldás szerintem, hogy a titkosítást tiltjuk, én nagyon nagy hangsúlyt helyeznék arra, hogy ezt a lehetőséget megtartsuk, nem azért, mert bármi titkolni valom van, hanem azért, mert a magánélethez való jog, illetve az adatvédelem a digitális szférában is kell, hogy érvényesüljön. Tegnap lehetőségem nyílt arra, hogy itt a bizottságban, majd azt követően is Navarrete úrral beszéljek az Európai Terrorellenes Központtól, és fontosnak tartom megfontolni azt, hogy milyen egyéb bűnüldözési módokat erősíthetünk, hogy ne a titkosítást vegyük vegyük a figyelem középpontjában, ezt helyezzük a figyelem középpontjába. Van ugye egy most a, itt van az adatvédelmi irányelv, ennek ellenére az Európai Bizottság megint tárgyal a Safe Harbor, illetve az adatvédelmi pajzs témájáról. Meg tudna nevezni néhány indokot, ami miatt szükségünk van erre az adatvédelmi pajzsra, holott most ugye itt van az adatvédelmi irányelv. És különösen érdekelne az, hogy ön, mint adatvédelmi hatóság, mikor fog egy véleményt közzétenni ebben a témában. A parlament a héten egy állásfoglalást fog erről elfogadni, de úgy gondolom, hogy az adatvédelmi hatóság álláspontja, véleménye ebben a kérdésben nagyon is szükségszerű lenne. Azt hiszem, azt jelezte, hogy az adatvédelmi pajzsról hétfőn ad ki egy közleményt. Most Ernst azt következik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a munkáját, és um, azt uh, a nyugodt, de konstruktív együttműködést, uh, amely korábban is összekapcsolt bennünket már az adatvédelmi hatósággal, és amely továbbra is uh, fennáll. Nagyon fontos, hogy ez az igazság. Három kérdésem volna. Először is a rendeletet, illetve az irányelvet alkalmazzuk ennek az átültetése hosszabb időt vesz igénybe, ez így rendben is van, a tagállamoknak át kell ültetni ezt a joganyagukba. Az ellenőrzési lehetőségek, hogyan tudjuk ellenőrizni azt, hogy valóban átültetik-e a gyakorlatba azt, amit alkalmazni kell, tudna-e információt nyújtani arról, hogy hogyan zajlik a tagállami hatóságokkal való együttműködés? Ez érdekelne. Másodszorban több hatáskört ruháztunk őre, például az Európola való együttműködés terén. Fontos volt az ellenőrzési hatáskört, a felügyeleti jogkört erősíteni. Nem tudom, hogy ez így helyese. A Europol továbbra is black boxként jár el, emiatt egy kicsit aggasztott bennünket a hatásköröknek ezen bővítése. Ön úgy érzi, hogy kellőképpen felruházták önöket eszközökkel, ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen megnövekedett hatáskörre rendelkeznek most? Ez is érdekelne. A harmadik kérdésem pedig a következő. Ha őszinték akarunk lenni, akkor olyan hogy akkor olyan a helyzet, hogy egy kicsit abszurd körülmények közt élünk, hiszen egyfelől ugye jóvá hagytuk az adatvédelmi csomagot, aztán röviddel azután az EU PNR-t jóvá hagytuk, aminek kapcsán az embernek égnek áll a haja. Ez ugyanis az EU joga szempontjából egy komoly problémát jelent, például adatvédelmi szempontból. És ugyanez vonatkozik az USA-val megkötött keretmegállapodásra is, ahol például a nem uniós állampolgárokra nézve semmit nem tartalmaz ez a megállapodás. Tudna-e információval szolgálni arról, hogy ezt hogyan látja? Még mindig nagyon komoly problémáink vannak ezzel, de fontos, hogy folytassuk az eszmecserét. Mindig korábban is tartottunk már árnyék jelentéstevők között egyeztetéseket erről a témáról, de szeretném megismerni a véleményét az a nem EU állampolgárokra vonatkozóan. Köszönöm szépen, Bóni úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a prezentációját. A jelentésről majd később fogom közzétenni a véleményemet, miután elolvastam, mert sajnos eddig erre még nem volt lehetőségem. Az adatvédelmi ellenőr hatásköre növekszik, egyre nagyobb kihívásokkal állunk szemben. Ugye ott van az adatvédelmi irányelv átültetése, ami szükséges, folyik a munka az új terrorellenes irányelvről is, vita folyik a titkosításról is, különböző javaslatokat hallottunk a Europol és az ENISA részéről erről a múlt héten. Mindezek pedig szükségessé teszik azt, hogy egy új egyensúlyt teremtsünk a biztonsági kérdések, valamint az adatvédelem között. És fontos felvetni azt a problémát is, hogy a magánélethez való jog és a biztonság témájában fel kell hívnunk a figyelmet a problémákra. Az ön által képviselt intézmény milyen szerepet kap az adatvédelmi rendelet átültetése szempontjából. Ugye említett, hogy ez nem egy tökéletes dokumentum, de az Európai Unióban mit kell konkrétan védenünk, illetve hogyan tudunk rugalmasabb feltételeket teremteni megfelelő körülmények között a tekintettel a technikai fejleményekre, fejlődésre. És hogyan tudunk egy olyan megoldást találni, amely nem teszi tönkre az adatvédelmi rendelet harmonizációját. Ugye 54 különböző opciónk van nemzeti szinten, hogyan tudjuk ezt átfogóbbá tenni, és hogyan tudjuk a közös elemeket erősíteni. Dolgozik-e különböző iránymutatások létrehozásán, ami pedig a titkosítást illeti, hogyan értékeli az erről zajló vitát, és ezen a területen is ugye megoldást kell találnunk, vannak az ENISA, Europol anyagában erre vonatkozóan javaslatok, és az e-privacy irányel felülvizsgálatával kapcsolatos munkákat fel kellett gyorsítani. Hogyan vélekedik erről? Mi a vélemény az adatvédelmi pajzsról, amelyre előtt, az előttem szólók már kitértek? Hogyan kellene az ön véleménye szerint ezt a folyamatot alakítani, hogy lezárhassuk ezt a munkát? Mit kell tennünk a folyamat végéig? Köszönöm szépen, senki más nem jelezte, hogy hozzá kíván szólni. Még valaki? Marius, parancsolj. Uh, I'm sorry for being a bit late because of the flight. Elnézést kérek, hogy elkéstem, a gépem késett de nagyon sokan vannak mások is, akik ezzel a rendelettel foglalkoznak. Engem is érdekelt, hogy hogy állnak a dolgok. És a tagállamok, ha jól tudom, akkor találkoztak a tagállami partnerekkel. Nem tudom, hogy a végrehajtás az hol tart. Vannak-e problémák? Felvetnek-e valamilyen problémát a tagállamok? Van-e valami olyan, amit mi tehetnénk a parlament oldaláról? Hát én nagyon sajnálom, mert két év az nem túl hosszú idő, és nagyon összetett, komplikált dologról van szó. Egy irányelv az meg még inkább, mert tulajdonképpen mi azt javasoltuk, hogy a rendőri erők ugye az összes tagállamban próbáljanak az adatvédelemmel másképpen foglalkozni, és nem örültek ennek túlzottan, legalábbis nem minden esetben. Úgyhogy érdekelne az ön benyomása, érdekelne, hogy mik az önök tapasztalatai, hogy állnak a tagállami adatvédelmi hatóságok, és így tovább, ha erről be tudna számolni. Köszönöm, és Sophie Intvert következik utoljára, utolsóként. Köszönöm, elnök úr, én is késtem, és lehet, hogy már az előttem szólók beszéltek arról, amiről én is akarok, de két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik a Privacy shield kapcsolatos. Nem tudom, hogy ez abszolút véde mindentől, nem tudom, ezt tanulmányozták-e, és hogyha igen, akkor van -e, vannak-e ilyen olvasható tanulmányok, és hogy mi a véleménye a nemzeti adatvédelmi ügynökségekről, hogy vajon ezek hogyan fogják ezt végrehajtani, lesznek-e olyan ügynökségek, adatvédelmi ügynökségek, amelyek bizonyos transfereket megengednek, mások nem. Ez lenne szerintem az egyik legrosszabb kimenetele a dolognak, hogyha ez nem lenne egyforma. És visszavonom a kérdést, ha már ezzel foglalkoztak. A második kérdést is visszavonom, ha már ezzel foglalkoztak. Engem az érdekel, hogy a szükségesség és arányosság hogy el. Ezt is mindig meg kell vizsgálni, és tudom, hogy az ön hivatala ezzel foglalkozott, tehát érdekelne, hogy mik az önök következtetései a tekintetben. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a privacy shield kapcsolatban, hát válaszolhat, de ugye nyilván majd hétfőn beszél még erről, az általános irányelveket legalább felsorolhatnám. Ezt ugye a hétfőn még lehetne ezzel foglalkozni, ezt csak mondom azoknak a kollégáknak, akik késtek. Giovanni Parancsoly. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kedves képviselőknek a kérdéseket. Holmájer asszony úgy látjuk, hogy egyre több ország numerikus nézőpontból egyre több ország közelíti meg, foglalkozik az adatvédelmi kérdéssel. 109 ország foglalkozik ezzel, gyakorlatilag új generációja születik az adatvédelmi szabályoknak, és mi számszakilag kisebbségben vagyunk. Azt láttuk, hogy az Európai Uniós modell érdekli őket egyébként, és nem az önszabályozás, ami a múltban volt. És egyébként nem csak azért, mert a megfelelőségi döntés érdekli őket, hanem azért, mert van egy globális tendencia. A mindig a vezető szerepet játszó térség fogja vezetni ezt a vitát. A reform nem az álmaim reformja, de egyébként én bármikor megvédem és végrehajtom ezeket a reformokat, mert a lényeg megvalósul, és a lényege mindennek nagyon jó. Amit tudok az az, hogy nagy a kíváncsiság, sok volt a meglepődés, az érdeklődés is, de van, akiket irítál ez, mert úgy gondolják, hogy mi rákényszerítjük másokra a megközelítésünket, legalábbis az extraterritorialitással kapcsolatban, de mi tulajdonképpen csak azt akarjuk elérni, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, akik az EU-ban szolgáltatást nyújtanak, attól függetlenül, hogy hol van a székhelyük, a nemzetközi vitában pedig amikor arról beszélünk, hogy új fejezetet kell nyitni az adatvédelem életében, úgymond, tehát hogy a bürokratizáltságot megszüntessük, és biztosítékokat fektessünk le, ne pedig követelményeket, akkor fontos az is, hogy elemezzük, hogy hogyan lehet ezeket a szabályokat alkalmazni a big data világában. Ami a etikai illetve az Umbrella Agreement, az ernyő megállapodással kapcsolatos véleményünket illeti, az sikeres volt. Megpróbáltuk elmagyarázni, hogy nem lehet néhány héten belül improvizálni semmit. Az elszámoltathatóság az komoly dolog. Természetesen a munkát azonnal el kell kezdeni. Júliusban Szingapurba fogok utazni, az APA fórumra. Ez tulajdonképpen egy ö, olyan hálózat, az ottani térségben, amely a, a magánéletvédelmével kapcsolatos szabályokkal foglalkozik, és koordinálja a szereplők interakcióját, és foglalkoznak kötelező eszközökkel is, például olyan szabályokkal, amelyek kötelezőek a társaságokra nézve. Tehát én megpróbálok, mint egy a Privacy EU nagykövete így fellépni. Egyébként a Silicon völgyben is nagyon sok startup véleményét meghallgattam a Silicium völgyben. Meghallgattam sok startup véleményét, és ez is nagyon érdekes volt. A szervezett bűnözéssel kapcsolatban pedig azt mondanám, nekem ugye van ilyen hátterem, meggyőződésem, hogy a végrehajtó szerveknek, rendőrjelöknek hozzáférést kell biztosítani minden elérhető információhoz, nyilván ezt legálisan, átlátható módon, a bizalomra építve, és hatékonyan, modern módon a szükségszerűség és arányosság elvét tiszteletben tartva kell biztosítani az információhoz a hozzáférést. Ez azt jelenti, hogy a modern technológiákat is felhasználjuk, és hogy mindenkinek tudnia kell, hogy egy új adatbázis létrehozására nem feltétlenül van szükség. Tehát nem mindig ez a válasz. Vannak olyan esetek, amikor a több adat tulajdonképpen kevesebb adatot jelent, ami hiányzik, az inkább az elemzés. Nem lehet az algoritmusok algoritmusoknak az algoritmusokra bízni mindig a bűnözők azonosítását például előfordul, hogy az emberi beavatkozásra van szükség, a kommunikációra, illetve különböző szoftverek harmonizás, harmonizálására, különböző megközelítések harmonizálására. Cippel asszony, ennek igaza van, több intézkedés is van, több adatvédelmi intézkedés is, ami létezik. Ez annak az eredménye, hogy az adatvédelmi intézkedések horizontális jellegűek. Az egyik a titkosításra vonatkozik ezek közül. Szerintem itt nem arról van szó, hogy privacy vagy biztonság, inkább biztonság biztonsággal áll szemben, mert a titkosítás ma elkerülhetetlen. Gyakorlatilag a, technikai szempontból, szakmai szempontból elkerülhetetlen a titkosítás, semmilyen más módja nincs annak, hogy a hálózatunkat, az adatainkat, adatbázisainkat megvédjük ezért én, amikor az FBI és az Apple ügy a figyelem középpontjába került, én arra az álláspontra helyezkedtem, hogy hát nyilván az FBI-nak joga van hozzáférni legálisan bármilyen fajta eszközhöz. A kérdés az az, hogy megkérhetnek-e egy céget arra, hogy egy másfajta üzleti modell dolgozzon ki, és így aztán a, a totalitárius kormányok, diktatúrák hozzáférjenek nagyon könnyedén ezekhez az eszközökhöz. Azt hiszem, hogy ez a biztonság komplett vége lenne a világon. A, az ENISA és az Európol is megfogalmazta ezt a közleményében, de itt inkább a végrehajtásról van szó. Ettől függetlenül Tudjuk, hogy a titkosítással kapcsolatban születtek pozitív megjegyzések, kreatív vélemények, és egyetértünk abban, hogy szükség van az eszmecsere folytatására. Ki kell ezt szélesíteni, igaziból nem csak az eszközökről kellene beszélni, tehát itt nem csak az Apple-ről van szó, Apple eszközökről, és figyelembe kellene venni azt is, hogy milyen következményekkel jár mindez. Rövid távon a biztonság az nem csak elkerülhetetlen, hanem jogi kötelezettség is mert a szabályok szerint, a szabályok értelmében a rendelkezésre álló legjobb, legerősebb eszközt kell alkalmazni. Ami a Privacy shieldet illeti, szerintem rá fel kell, hogy ismerjünk, hogy a nagyobb cégek a kötelező szabályok felé mozdulnak el, kevesebb, mint 400 KKV-t érdekelnek érdekel ez az adat átvitel, a, a transfer olyan stratégiai partnerek felé, amelyek az Egyesült Államokban vannak. Elfogadtuk a véleményünket, és a munkacsoporti véleményben is látszik ez. A, az, hogy tisztázunk bizonyos pontokat, azok, az, az egy legitim kérdés, kérés, várjuk a választ de addig is elemzést végeztünk, és itt most Intvet asszonynak is válaszolok. A a megoldás az mindig a jelenlegi rendszerben kell, hogy működjön. A 95 per 46-os irányelv és a rendelet május 24-ig fognak ezek működni, 2018 május 24-ig lesznek ezek életben és ezeket kell tehát mindig úgy értelmezni, hogy a semszügy fényében értelmezzük, és megvizsgáljuk, hogy a, hogyan lehet az ekvivalencia tesztet végrehajtani. Tehát mit jelent ez? Minden egyes követelményt egyenként be kell -e tartani. A munkacsoport véleményének megfogalmazása után végre meghajtottuk, vagy elvégeztük ezt az elemzést, nem sokára kész lesz néhány napon belül, és konkrét kérdésekre összpontosítottunk, például az automatizált feldolgozás, az ombudsmanok független státusza, a jogorvoslati mechanizmusok, és a transfer, a kifelé menő transfer, ezek azok a kérdések, amelyeket elemzünk, elemeztünk, és ugyanazt a proaktív megközelítést szeretnénk alkalmazni, amelyet az átfogó ernyő megállapodásnál alkalmaztunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi mindent kipipálunk, és azt mondjuk, Intvelt asszony, nyilván a Privacy shield javítani kell, igen komolyan egyébként, egyébként nem érjük el a célunkat, de be kell azonosítani a megfelelő megoldásokat. Ernst asszony, köszönöm a megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy a kockázat az inkább most itt az, hogy vajon mit tudnak megtenni a tagállamok. Öt kategóriát láttunk, öt különböző kategóriáját a nemzeti intézkedéseknek, tehát tagállami szinte. Egyrészt van implicit, vannak implicit szabályok, aztán vannak olyanok, amelyeket a rendelet tolerál, vannak olyanok, amelyeket előír, vannak az ismert adatvédelmi szabályok, és hát a tagállamoknak például a tudományos kutatásra kapcsolatban lesz mozgástere egy picit kisebb. Ha profi módon járunk el, akkor minden működik, hát nyilván a nemzeti szintet nem tudjuk mindig ellenőrizni, de én a tőlem telhető mindent megteszek annak érdekében, hogy ellátogassak a tagállamokba, a konferenciákon részt vegyek, és ösztönözzem a tagállamokat ennek a végrehajtására. Az, hogy ugye minden életbe lép, az egy dolog, de mi történik a tagállamokban, hogyan lehet még kiigazítani, javítani a szabályokat. Aztán örülünk a bizalomnak, ami a, az EU intézményekre vonatkozó új szabályokkal kapcsolatban jövő évre fogadjuk el a véleményünket, és arra ösztönözzük a jogalkotókat, hogy a kormányzási modellt, irányítási modellt, a volt harmadik pillér betartozó, illetve a nagyméretű információs rendszerekkel kapcsolatban harmonizálják, mert nem lehet úgy működni, hogy ilyen sok különböző szerv létezik, tehát egyszerűsíteni kell a, a helyzetet, és nincs meg az összes erőforrás, nincsen meg minden szükséges erőforrás. Remélem, hogy sikerül a 2017-es költségvetést megvédeni. Pénzügyi erőforrásaink tehát hiányosak, de egyébként a tudásunk, tapasztalatunk megvan, a személyzetünk megvan, és a vizsgálatok eredménye, eredményeit is várjuk. Egyetértek az abszurdisztánnal kapcsolatos megjegyzésekkel is, de vannak megoldások, például az átfogó megállapodásban szereplő lehetőségek. És a, jogorvoslati mechanizmussal kapcsolatos megjegyzéseiről azt mondanám, hogy ezek benne vannak a megállapodásnak tulajdonképpen még a jogorvoslatra vonatkozó jogszabály elfogadása előtt kerültek már ezekbe a szövegbe, ami fejlődést jelent, de azért ez még nem teljesen kielégítő és majd a Privacy shield kapcsolatos véleményben le fogjuk írni, hogy miért nem 100%-ban tökéletes mindez. Bóni úr, azt hiszem ön nagyon sikeres lesz, nagyon gyorsan el fogja olvasni az éves jelentésünket. Idén ez nagyon tömör, csak 68 oldal, és arról szól, hogy mit tesz az adatvédelmi biztos, nagy lehetőséget biztosítanak most ezek az adatvédelmi szabályok, minket az is érdekel, hogy mi a releváns EU és tagállami szinten. A tudományos kutatás például egy olyan terület, ahol az ajánlásainkat elfogadtuk, átadtuk a jogalkotóknak. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi a tagállamok feladata, meg kell előzni azt, hogy az adatvédelmi szabályokat félreértsék, félreértelmezzék, és a végén tulajdonképpen a közérdek kárára váljanak ezek, illetve a kutatás kárára váljanak ezek az adatvédelmi szabályok. A titkosítással és a privacy shield kapcsolatos kérdést már megválaszoltam és ön feltette azt a kérdést is, hogy mikor. Hát én remélem, hogy a 31-es cikk bizottság nem sokára olyan helyzetbe kerül, hogy el tudja fogadni a véleményét a témában. Ugye tudjuk, hogy ez egy folyamatban lévő munka, vannak nyilván a komitológiának a szabályai, de hát nyilván ennek a bizottságnak a munkája nagyon hasznos lenne. Hozzájárulunk egyébként az e-privacy irányelvvel kapcsolatos nyilvános konzultációhoz is, az ötös cikkben van egy rendelkezés, ez az egyetlen rendelkezés EU szinten, amely az Európai Unióban a kommunikáció bizalmas jellegét támogatja. Ezt meg kell őrizni, ez a eh, korona egyik égköve, hogy úgy mondjam, tehát összpontosítsunk arra, ami nagyon fontos, a technológiára, a rugalmas eszközökre, annak érdekében, hogy ne essünk túlzásokba a rendeletekkel és szabályokkal, de ahogy mondtam, az ötös cikkre is odafigyeljünk. Laurisztin asszony kérdésére válaszolok végül. Szerintem ön megnyugodhat, ugyanis sikerül, sikeresek leszünk, nagyon keményen dolgozunk az adatvédelmi ügynökségekkel. Egyébként 10 órakor fogunk találkozni a Future of Privacy, tehát a magánéletvédelmének jövője alcsoporttal, és a szabályokról fogunk beszélni, illetve azokról a platformokról, amelyek a kétoldalú, illetve a többoldalú együttműködést segítik, és így a, az adatvédelmi biztos munkáját is könnyítik. Én azt kérem önöktől, hogy támogassanak bennünket. Az elszámoltathatóság nagyon fontos. A magán és az állami szférában az ellenőröket figye, figyelemmel kell kísérni, tehát megvan a feladatuk. Az adatvédelmi ügynökségeknek szelektívebbnek kellene lenniük, rugalmasan beavatkozni, de most a kulcs szó az elszámoltathatóság. És az EU szinten most találkozom majd az LKB-vel, a számvevőszékkel és másokkal is, azért, mert mindenütt szeretném ezt nagyon világosan elmondani, személyesen még hozzá, hogy az elszámoltathatóság egy olyan kérdés, amelyben nekik vezető szerepet kell játszaniuk az utolsó kérdés pedig a szükségszerűségre és arányosságra vonatkozik. Intvet asszony, készen állunk, ami a szükségszerűséget illeti. Már elmagyaráztam a jegyzeteimben, és adok önöknek is egy példányt, hogy rövidebben tudjak válaszolni, tehát most már csak pár nap van hátra az első dokumentumig, amit aztán majd a az arányosságról szóló dokumentum követ. A szükségszerűségi eszköztár az nem csak egy blabla gyakorlat, hanem egy gyakorlati eszköztár. Köszönöm szépen Butarelli úr, mondja az elnök. Szeretnék megemlíteni még valamit, mert vannak olyan kollégák, akik a delegációval nincsenek itt, de mi nagyon alapos, részletes eszmecserét folytattunk a Privacy Shieldről, a titkosításról a múlt héten, és hát a biztonság biztonság kérdését követte ez, ugyanúgy, mint a kongresszusban. Itt is a politikai frakciók között ugyanez volt a vélemény. És kíváncsian várjuk, hogy mit fog majd, mit mond majd ön hétfőn a Privacy shield kapcsolatban. Szeretném önnek is és a kollégáinak is megköszönni az elmúlt években végzett, végzett munkát. Majd vissza fogunk térni a témára a múlt heti delegáció jelentésével, de kollégák, most tovább kell, hogy ugorjunk a napirendünkön az intelligens határokra, a 9-es és 10-es napirendi pontra. 2013. februárjában tette le a bizottság az intelligens határokra vonatkozó javaslatot a 2008-as februári közleménye után. Ez ugye a be- és kiléptetési rendszerre vonatkozik. Szeretnék egy rövid bevezetőt tartani és a nyilvántartott utazók programjáról is van szó. Tehát az intelligens határok csomag első vizsgálata, vizsgálata során a tanács és a parlament is technikai, operatív és költségekkel kapcsolatos agályainak adott hangot. A bizottság pedig ezután két lépést tett először is készítettek egy szakmai tanulmányt és egy költségtanulmányt, költségelemzést, 2011. októberében fejezték ezt be, illetve egy 12 hónapos tesztfázis is lezajlott az EU-LISA volt a megbízott ügynökség, ez 2015 novemberében zárult, be, zárult le, 2016 április 6-án pedig a bizottság elfogadta a módosított jogalkotási javaslatait, egy rendeletet, ugye be- és kiléptetési rendszer vonatkozóan, illetve a Schengeni Határkódex javasolt módosítását Diaz Mera úr az előadó, mind a két oszi előadója, és először neki szeretném megadni a szót, miután a bizottságot, és majd utána hallgatjuk meg a bizottságot, kivéve ha a bizottság nagyon siet és szeretne rögtön szólni, de nem, akkor Diaz Mera úr következik. Én először azt szeretném, hogy inkább a bizottság kapjon szót, elnök úr. We go to the commission first. Akkor elsőként az Európai Bizottság prezentációját hallgatjuk meg. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Um, yes, so um, the um, what you call the 2016 Smart Borders Package. A 2016-os intelligens határcsomagról van szó, ugyebár ennek három a fontos eleme van. Tehát egy belépési-kilépési rendszer létrehozása az új helyzetre való tekintettel eh, az Európai Bizottság vonatkozó nyilatkozatát az előző ülésükön már bemutattuk, erről most nem fogunk beszélni. De mielőtt a részletekre áttérnénk, pár szót, ha megengedik, szólnék arról, hogy az előkészítő szakasz hogyan alakult már említették, hogy ennek a dossziének igen hosszú a története, és a proof of concept eljárásról is beszéltünk, hogy mennyire komoly és alapos felmérések, hatástanulmányok előzték meg ennek az elfogadását. De ez még nem minden. A proof of concept eljárással párhuzamosan az Európai Bizottság Rengeteg egyeztetést folytatott tanácsal és az Európai Parlamenttel, illetve annak szakbizottságaival. Különösen fontos és hasznos volt a 2015-ös februári parlament közi megbeszélés az intelligens határokról. Ebből nagyon sokat tudtunk leszűrni. Az előadókkal, Demé, Demére úrral és Fajon asszonynal, illetve az enik előadókkal is jó néhányszor egyeztettünk. Az adatvédelmi biztossal, az alapjogi ügynökséggel, civil szervezetekkel nagyon sok hasonló ülést tartottunk, egy nyilvános konzultációt is természetesen lefolytattunk ebbe uniós és nem uniós részevőket is bevontunk. Egy teljes átfogó hatástanulmányt is végeztünk, amelyet januárban elfogadott az Európai Bizottság vonatkozó testülete, és a hatástanulmány konkrétan vizsgálta az alapjog alakulását az alapjogügynökség egyik felmérésére vonatkozóan még a tavalyi év során került egyébként ennek a, az elvégzésére sor. 2016-os javaslataink tehát egyrészt inkluzív befogadó, másrészt pedig kiterjedt tanulmányokon alapulnak. Tehát azt hiszem, hogy minden érdekelt félnek volt lehetősége arra, hogy vélemény nyilvánítson. Az entry-exit rendszer harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, vízummentes és vízumköteles rövid tartózkodás 90 és 180 napot meg nem haladó tartózkodás esetében alkalmazandó rendszerről beszélünk, tehát turisták, üzletemberek és így tovább. 2015-ben úgy gondoltuk, hogy éven de Schengenbe a ki- és belépések száma kb. 200 millió lesz évente. A be- és kiléptető rendszer a nevet, az utazási dokumentumot, a biometriai adatokat vesz be a rendszerbe, regisztrál a rendszerbe a Schengen információs rendszerbe, illetve a belépés és a kilépés helyét és idejét. A jelenlegi manuális rendszer helyét veszi ez át, amikor is ugye pecsételnek az útlevelekbe, a parlament és a által elfogadott április 11-én, ez év április 11-én elfogadott szabályok értelmében. Mi lesz az új rendszerben? Nos, először is pontos információt tesz lehetővé gyorsan és automatizáltan az utazó kiléte, adatai, illetve hogy mennyi ideig jogosult tartózkodni az Európai Unió területén, vagy Schengeni övezet területén. A rendszer az utazók számára is információt nyújt azzal kapcsolatban, hogy mennyi a maximális tartózkodási idő, illetve pontos információval szolgál majd az bevándorlási hivatalok számára, ez pedig a Schengenen belüli mélységi ellenőrzéseket segíti majd, illetve a, a kitoloncolásokat, illetve a túltartózkodók eh, azonosítását. Arról nem is beszélve, hogy a vízumpolitika végrehajtását is azonnal információval segíti majd. A egyik legfontosabb célja a határ átkelés felgyorsítása, hiszen a határőrök felügyelete mellett félautomatizáltan történik a rendszer. Azt hiszem, hogy ez az automatizálás, ez nagyon fontos, ahogy azt elmondtuk, ez az jelenlegi kézzel történő pecsételés helyét veszi át. Ami a bűnöldöző szervek hozzáférését illeti, és segíti majd a terroristák, bűnözők, gyanúsítottak és áldozatok azonosítását, illetve Of the travel history of criminal suspects. Eh, az utazók eh, bűnügyi történetét is tartalmazza eh, igény szerint, így tehát kiegészíti a Schengen információs rendszerben már rendelkezésre álló adatokat. Ami a 2013-as javaslathoz képest a különbségeket, illetve a legfontosabbakat villantanám csak fel. A legfontosabb a rendszer architektúrájában, felépítésében keresendő az Európai Bizottság egy egyetlen egy rendszerre tett javaslatot. Nem lesz RTP nevű központi rendszer, de tagállami ilyen rendszerek létrehozását nem tiltjuk meg a tagállamok számára, tehát ilyen szempontból jóval rugalmasabb lesz. A második fontos aspektus az interoperabilitás, azt hiszem, hogy ezt a szép szót ebben a házban igen gyakran használják, ez alapvetően azt teszi lehetővé, hogy az külszolgálati, illetve a vízum rendszerek összekapcsolásával minden félautomatizáltan működjön. Ahogy azt mondtam, az adatbázisok összekapcsolásával felgyorsul a rendszer működése, a beléptetés, kiléptetés, illetve így nem lesz, nem lesz szükség az adatok duplikálására, nem lesz szükség arra, hogy adatokat a vízuminformációs rendszerből kell, kelljen kivonni, a VIS-ben, tehát a vízuminformációs rendszerben lévő adatokat nem kell ebből kivonni, azok ott maradnak, de automatikusan hozzáférhetővé válnak. A harmadik fontos különbség a biometrikus azonosítók a 2010 hármas javaslatban tíz darab új lenyomatot javasoltunk, azt sokszor beszéltünk erről, itt nincs nagy változás. Négy új lenyomat és egy arckép használata kerül végül bevezetésre. A határátlépések megkönnyítése alapvetően az elektronikus kapuk és az ön kiszolgáló rendszerek működtetésével jön létre. A harmadik országbeli utazók alapvetően maguk tudják majd elvégezni ezt a előellenőrzést, mielőtt magához a határőrhöz érkeznének. A data protection. Személyes adatok védelme Nos, ezen a téren a személyes adatok volumenét jelentős csökkentést javasoltunk. A 2013-as javaslatban 36 darab adat halmazt tároltunk volna, tehát 36-ból 26-ra csökkentettük, 26 különböző adattípus bőnelik a rendszer működéséhez. Az adatmegőrzés hosszával kapcsolatban azt javasoljuk, hogy 5 évre eh, kerüljenek tárolásra az adatok. Ez az utazók számára is hasznos, hogy nem kell 5 eh, éven belül újra és újra ezeket az adatokat bevinni, és a határőrök számára is lehetővé teszi, hogy megfelelő kockázatelemzést végrehajtsák. Az öt éves időszakon belül, ami egyébként a ma használatban lévő útlevelek érvényességi idejével nagyban egybevág. Éppen ezért javasoltunk tehát 5 évet a bűnöző szervek hozzáférésével kapcsolatban. A tagállami szervek és az Európol a ehhez a rendszerhez szigorúan meghatározott feltételek mellett lép, férhetnek hozzá. Végezetül a költségekkel kapcsolatban 2013-as javaslatunk 1,1 milliárd eurót tettünk félre indikatív jelleggel. Végül 793 millióra csökkent ez, az új számításaink értelme az egyszerűsített rendszerhez besléseink szerint 480 millió euró is elég kell, hogy legyen, ahhoz, hogy ez a rendszer valóban működőképes legyen és bevezetésre kerüljön. A Schengeni határkódex, amely a csomag második eleme, erre is röviden kitérnék. Itt a jellemzően technikai jellegűek a változások. Tehát alapvetően ez egy formális átalakítás. Két érdemi változásról tudok összesen beszámolni. Az egyik az, hogy az elektronikus kapuk használata, illetve az önálló határellenőrzés elvégzés harmadik állam állambeli polgárok számára lehetővé válik. E, a másik ilyen fontos érdemi változás pedig a tagállami központi adatbázisok létrehozásának lehetősége, bizonyos fokú rugalmasság a tagállamok számára. RTP ügyben az eredeti javaslatot nem tartottuk meg, nem vagyunk benne biztosak, hogy lesz egy kritikus tömege a harmadik országbeli polgároknak ahhoz, hogy ezt a rendszert használják. Alapvetően a határátkelések felgyorsítása a cél, a hozzáadott értek, tehát a regisztrált utasprogram esetében ilyenkor nincs további értelme. Mi lenne egy párhuzamos rendszer képítésének az értelme, ami csak pár ember számára jár eredményekkel? Tehát alapvetően ezek a változások. Ugyanakkor azok a tagállamok, melyek regisztrált utas programokat szeretnének kétoldalú alapon, például privilegizált státusszal rendelkező országokkal létrehozni, azok számára meg lesz ez a lehetősége a közösen elfogadott Schengeni szabályok alapján. Végezetül mi van még hátra? A javaslatot a múlt hónapban a belis igazságügyi tanácsülésén Luxemburgban nyújtotta be az Európa Bizottság ezt a javaslatát, abban a reményben, hogy megállapodás születhet az ha társjogalkotók között minél hamarabb. A közleményünkben 2016 végé jelöltük meg céldátumként, ez a reményünk. Az EU Liza így tehát 2017-től már működőképes lenne 2020. január 1-ével lépni az igazán élbe. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon nagyra törő terv. Most pedig megadnám a szót az előadónak, hogy reflektáljon arra, amit most a bizottság elmondott. Diaz de Mera úr, köszönöm szépen, elnök úr. A bevezetőjében nagyon jó kifejtette az előzményeket. Ennek a jogalkotási projektnek a kudarcot vallott történetét, illetve azt, hogy most ismételten elővettük ezt az anyagot a különböző kísérleti projektek után, és miután nagyon intenzív viták folytak erről a témáról a parlamentben, az összes érintett fél bevonásával. Rotenburg úr Katrin, valamint az Ányék előadók. Mi is szereplői vagyunk, főszereplői ennek a jogalkotási folyamatnak. Ezért úgy gondolom, hogy lehetővé tudjuk tenni azt, hogy most gyorsan felgyorsítsuk ezt a folyamatot, azért mert eh, nem a nulláról indulunk, hanem vannak már bizonyos előzetes ismereteink, és eh, sikerült tökéletesíteni, leegyszerűsíteni ezt a javaslatot, és kiigazítani költségvetési szempontból, ami egy eh, korábbi probléma volt. Úgyhogy a hozzászólásomban figyelembe veszem azt a két javaslatot, amely a be- és kiléptetési rendszerre vonatkozik, az adatok regisztrálásával kapcsolatban, illetve azon kérdésekre is kitérnék, amelyek a beléptetés megtagadásával kapcsolatosak olyan harmadik országból származó személyek esetében, akik az EU határait kívánják átlépni. És kitérek arra is, hogy hogyan férünk hozzá a be- és kiléptetési rendszerhez, illetve a 2006 per 399-es jogszabály módosítására is kitérnék. Ahogyan említettem, mm, mm, szeretném ismét elmondani, hogy üdvözlendőnek tartom ezt a jogalkotási javaslatot, amely nagyon fontos aspektusokra tér ki, mint például a biometrikus adatok csökkentése, amelyek szükségtelenek, és fontos, hogy a vízum információs rendszerrel ezt összhangba hozzuk, valamint hozzáférés biztosítsunk a rendvédelmi szerveknek. A költségvetés csökkentésére is kitér, 1,1 milliárdról most 500 millióra csökkent a költségvetés, ami nem elhanyagolható. És hangsúlyozunk el azt is, hogy milyen fontos többletértéke van ennek a javaslatnak. A parlamentben meg fogjuk próbálni behatóan tanulmányozni ezt a javaslatot, és természetesen javítani is kívánunk olyan kérdéseken, mint például az adatvédelmi rendelkezések, amelyeket a 2016. április 14-i rendelethez ki kell igazítanunk. A biometrikus adatok kezelése esetén ugye 10 helyett most már csak 4 marad, az iriszt is ugye felfüggesztjük, illetve kiiktatjuk, és most már csak az arcfelismerés marad. Ez pedig nagyon fontos, nem hangzott el, de a bizottság tájékoztatása nagyon kimerítő jellegű volt. Fontos felgyorsítani a határokon, a beléptetési pontokon a folyamatokat, és ez a javaslat főként arra törekszik, hogy felgyorsítsam a határ átléptetést. Éppen ezért ez nagyon, nagyon fontos, és mindez, ami a célt szolgálja, fontos. Az interoperabilitást is biztosítanunk kell a vízuminformációs rendszerrel, valamint a nemzeti be- és kiléptetési rendszerekkel való összekapcsolódást. Ami a menetrendet illeti, szeretnék egyeztetni a soros elnökséggel, a tanácssal, a bizottsággal. Rob már jeleztem, még mielőtt beléptem volna a terembe, hogy készen áll erre a találkozásra, és ezért hálás is vagyok az Eulizával is. Szeretnénk találkozni, holott noha jegy, megjegyezném, hogy korábban ezt már megtettük. Találkoztunk már egyszer, és egyeztettünk ebben a témában. Az adatvédelmi kérdéseket meg kell beszélnünk, a rendvédelmi szervek számára biztosított hozzáférést, az egyszerűsített struktúrát. Erre már utaltunk, Rotenburg úr ezt röviden érintette. Az interoperabilitásról beszélnünk kell, a kommunikációs infrastruktúrákról, tehát az a lényeg, az a fontos, hogy biztonságos hálózatot kell létrehoznunk, amelyen keresztül a nemzeti szervekkel az adatok megosztása biztonságosan zajlik. A szolgáltatókkal tudjuk, hogy szintén egyeztetnünk kell, ugye említettük, hogy a pecsételést megszüntetjük, fontos hogy akkor tudnunk, hogy ki mikor lépi át a határt, minőségi standardokra van szükségünk, ugyanis minőségi standardok nélkül nem fogjuk tudni megfelelően használni a biometrikus adatokat. Meg kell könnyíteni a határokon való átlépést, ezt fel kell gyorsítani, és különböző technikai megbeszélésekre is sort kell kerítenünk, meghallgatásra is szükségünk van, annak érdekében, hogy realista legyen a prezentáció, illetve ennek a javaslatnak az előterjesztése szeptemberben. Ennél gyorsabban nem haladhatunk. Sajnálattal kell jeleznem, hogy nekem személy szerint van egy akadályom, van egy körülmény, ami akadályoz engem, ugye választásokra kerül sor nálunk, éppen ezért szeptember elején eh, tudom csak eh, előterjeszteni ezt a javaslatot. Szeretnék eh, mindenkit biztatni, vannak akik már régi motorosnak számítanak az ilyen jelentések elkészítése szempontjából, de mindenkit ösztönöznék arra, hogy dolgozzon együtt velem, és vegyen részt ebben a folyamatban. Köszönöm szépen még egyszer, és még egyszer szeretném hálámat kifejezni azért, mert Katrin a titkárság részéről itt van. Ő nagyon jól ismeri ezt a jelentést. Ennyi lenne, elnök úr, köszönöm szépen. Thank you, Mr. Diaz it's a, it's a big... Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr. Ez egy nagyon nagy dosszié, technikai kérdéseket vet fel, adatvédelmi, egyéb technikai kérdéseket is taglal. Köszönöm szépen az eddig végzett munkáját. Két árnyék jelentéstevő van itt, azt hiszem, hogy mind a ketten szeretnének hozzászólni. Linár asszony az Alde részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Diazemere úrnak köszönetet mondani, hogy ilyen jó munkát végzett, nagyon jó kezekben van a jelentés szerintem, szerintünk önnél. Az intelligens határok, illetve határregisztrációs rendszer, ez már a negyedik adatbázis. A intelligens információs rendszerek, a határok biztonságáról szóló közleményben továbbra is az az, az agály merül fel, hogy a tagállamok nem hagyják végre megfelelően ezeket a rendelkezéseket előfordul, hogy a meglévő rendelkezéseket ugyan végrehajtják a tagállamok, de mégis a betöltött adatok minősége nem felel meg a követelményeknek ezekben az adatbázisokban. És továbbra is ugyanaz a kérdés, miért kell, miért van szükségünk egy újabb adatbázisra, és miért nem értékeljük a meglévő rendszereket először. Aztán azt is tudjuk, hogy a Europol nem használta ki teljesen azt a lehetőségét, hogy a központi adatbázishoz, a fő központi adatbázishoz hozzáférjen. A bizottság készített egy jelentést az összeköttetés javításáról, és az EES működésé optimalizálható az interoperabilitáson keresztül, ezt említette a közlemény. Viszont a felmérésből kiderül, hogy az interoperabilitás megvalósítása eléggé problémás, és nem tudom, hogy akkor mit kívánnak tenni, hogy ez a mostani esetben kikerülhető legyen. A biometrikus útlevél ellenőrzések a vízummal belépő nem EU állampolgárokra vonatkoznak, illetve ugye azokat kell kiszűrni, akik tovább maradnak, mint amennyi időre a vízumuk szól. A kérdésem az az a kapcsolatos, hogy miért akarjuk tudni ezeknek a személyeknek a számát, mire jutunk, hogyha megvan ez a szám, akkor mit tudunk ezekkel a számokkal tenni? Hát azt sem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezekkel a számokkal, hogyha tudjuk, hogy hány ilyen személy van. Gyakorlatilag a populisták kezére játszunk, én most nagyon röviden osztrák állampolgárként beszélek, ugye tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha az ilyen adatokat felhasználjuk, tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezekkel az adatokkal, és mégis a közvélemény tudomására kerülnek. Hát mit fogunk tenni ezekkel a számokkal, és minek van erre, mi, miért van erre szükség? Aggódom amiatt, hogy megint egy újabb jogszabályról van itt szó, amit nagyon gyorsan átfuttatnak a rendszeren, és közben a jelenlegi problémákkal nem foglalkozunk. Szerintem ez nem a helyes megoldása a mostani helyzetnek. Köszönöm szépen. A GUE árnyék adója Verzsia asszony. Oui, Merci, monsieur. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az Európai Bizottságnak is a prezentációját, valóban kiverítő volt ez. Köszönöm az előadó úrnak is, de melyre, Dézmerre úrnak is. Nagy öröm, eh, mert évek óta vele együtt dolgozni ezen a dosszién. Nos, úgy gondolom, hogy a dosszié neve is történelmi, intelligens határokat kell készítenünk. De mi az intelligens határ pontosan? A liberális kollégáktól nagyon intelligens információkat kaptunk, ugyanakkor attól tartok, hogy nem lesznek ettől még intelligensek a határok. Az elejétől kezdve ez a dosszié nagyon nagy átalakuláson ment át. Alapvetően a határok átjárhatóságát próbáltuk javítani. Aztán egyre inkább koncentráltunk arra, hogy információkat e, nyerjünk, és a bevándorlás, az illegális bevándorlás ellen is felvegyük a harcot, hiszen a belépési adatok és főként a kilépési adatok ellenőrzésével tudjuk azt, hogy kik azok, akik illegálisan tartózkodnak az Európai Unió területén. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az Európai Parlament előtt tucatnyi különböző szöveg eh, van, amelyek hasonlat irányba mutatnak. Eh, új rendszereket, új, új adatbázisokat hozunk eh, létre, aztán ugyanolyan adatbázisok alapján nem félünk hozzá minden információhoz, ezeket aztán össze kell kötni. Miért ne lenne egy rendszer közös normákkal egész egyszerűen nem értem, csak egy, mik, mik azok a közös, közös, közös normák, Nagyon jól tudjuk, hogy a terrorizmus elleni harc és alapvetően az együttműködés a kulcsa Most akkor mit, mit csinálunk? Mit próbálunk itt benne? 480 millió euróról beszélünk, ez rettenetesen csökkent, hát csökkentett összeg, de hát még mindig egy fél milliárd euróról beszélünk. Mi hasznát látjuk majd ennek a fél milliárd eurós beruházásnak a már meglévő rendszerekhez képest mi az újdonság, mi az előny? És az adatbázisok összekapcsolódásával kapcsolatban is vannak bizony fenntartásai, magodalmaim. Éppen ezért szeretném tudni, hogy hogy fog ez az egész harmonizálódni az vonatkozó adatbázisokkal kapcsolatos szöveget is nem sokára meg fogjuk szavazni. Hogy fog ez most a külső határokon működni? 2020-ra fog ez működőképes válni. Attól tartok, hogy amilyen gyorsan fejlődik az technológia 2020-ra ez az egész már elavultá válik, és kezdhetjük újra az egészet, ahogy azt tettük a SIS és a VIS esetében. Attól tartok, hogy az uniós pénzeket nagyon rosszul használjuk, az európai polgárokból bohócot csinálunk, és ne lepődjünk meg azon, hogy egyes tagállamokban milyen fejleményeket tapasztalunk, hiszen megpróbálunk, hogyha meg próbálunk versenyre, versenyre kelni a jobbal, akkor nyilván az választók majd az eredetit fogják inkább választani, azaz a jobbat. Köszönöm szépen, mielőtt Jazemere úrnak visszaadnám a szót, hogy a következtetéseit összefoglalja. A tanácsot kérdezem, hogy nagyon röviden kívánja foglalni, hogy hogy áll most az ügy. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szakbizottság képviselőinek a munkát. Igen, ezeket a javaslatokat a tanács is nagyon várta, 2008 óta azt hiszem. A tanács ugye azon a véleményen van, hogy szükséges a határellenőrzési rendszert modernizálni, a útlevél ellenőrzést, és így tovább. Három éves intenzív vita zajlott a tanácsban és itt is, a parlamentben is. A kutatások, a technikai tanulmányok képezték az új javaslatok alapját szükségünk van ezekre a javaslatokra több okból. Egyrészt az illegális bevándorlással szemben így tudjuk felvenni a küzdelmet, ugye, hogyha azonosítani tudjuk a határidőn túl és az EU-ban maradó személyeket, de a legális migráció és utazás könnyítése miatt is szükség van ezekre a javaslatokra az április 20-ai bel- és igazságügyminiszteri tanácson vitatták meg a miniszterek ezeket a javaslatokat, és megállapodtak, hogy az interoperabilitásnak jó példáját láthatjuk itt, és a hatékony információ cserének is. Tehát a tanács véleménye az, hogy a bizottság javaslata jó alap a további munkához, és remélhetőleg az év végére sikerül megállapodni. Ennek érdekében az elnökség rögtön meg is kezdte a szöveggel a munkát. Az első olvasatot a Frontex munkacsoportban a héten reméljük befejezni. Reméljük azt is, hogy ez az elnökség fontos lépéseket tud megtenni majd a tanácsi álláspont kialakítása irányában. Az előadóval, Diaz de Mera úrral is felvetjük a kapcsolatot, és a következő elnökséggel együtt várjuk a gyümölcsöző együttműködést az előadóval és az árnyék előadóval ez, ebben a nagyon fontos dosszié, ezzel a nagyon fontos dossziéval kapcsolatban. Köszönöm szépen, a bizottság vajon eh, kíván-e még eh, hozzátenni egy-két dolgot? Nem, akkor Diaz de Mera úrnak adom vissza a szót. Pues, <clears throat> no, señor presidente, más... Nos, elnök úr, nem annyira következtetést szeretnék levonni, hanem az udvariasság azt kívánja meg tőlem, hogy mindkét kolléganőmnek, Linár és Verzsia asszonynak is megköszönjem az észrevételeit. Ezek olyan észrevételek, amelyeket nagyon is figyelembe fogok venni. Úgy gondolom, hogy az ismeret az, ami alapján eszmecserét lehet folytatni és véleményt lehet formálni, és minél jobban megismerjük ezt a jogalkotási javaslatot, annak különböző részleteit, annál inkább képesek leszünk áthidalni a nézeteltéréseket, hogy egyetértsünk minél több pontban. Ez az, ami mentén előbbre vihetjük ezt a javaslatot. Számomra megtiszteltetés együttműködni velük. Ami pedig a tanács megjegyzéseit illeti, nagyon egyértelműen fogalmazott, a tanács képviselője nagyon is egyértelműen, világosan fogalmazott. Ez a jogalkotási javaslat akár csak az érme két oldallal rendelkezik. Egyfelől az a célja, hogy megkönnyítse az utazást, a határokon való jogszerű átlépést, másfelől pedig az is célunk, hogy azonosítsuk a, regula- a jogszerű migránsokat. Azt hiszem, hogy kevesebb szóval nem is nagyon lehetne ennél egyértelműbben fogalmazni. Köszönöm az elnökség együttműködését, valamint a bizottság együttműködését is. Én mostantól kezdve pedig akkor nekiveselkedhetünk a munkának. Köszönöm. Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr. Azt hiszem, hogy a kollégák és már elmondták, nagyon sok a tapasztalatunk a témában, megköszönöm az árnyék előadóknak is a munkát. Ugye lesz majd meghallgatás is, ami még több képviselő számára teszi majd elérhetővé az információkat. Tehát mindenkinek köszönöm szépen, és ezzel rögtön rá is térünk a napirend 11-es pontjára. Ez a Az Európai Unió általános költségvetése a 2017-es évre vonatkozóan, ha jól tudom, akkor Makovei asszony már úton van, úgyhogy felvezetem addig ezt a témát, amíg ide ér hozzánk. Tehát, kedves kollégák, az éves szokásos költségvetési eljárás keretében fogjuk az eszmecserét lefolytatni tehát a Költségvetési Szakbizottság előadójával, az Európai Unió 2017-es évre vonatkozó általános költségvetéséről van szó. A következőképpen fogjuk lebonyolítani az eszmecserét. Jens Geyer úrnak fogom először megadni a szót. Őt sok szeretettel üdvözlöm a körünkben itt a Libe szakbizottságban hogy bemutassa a Költségvetési Szakbizottság prioritásait, utána pedig majd Mekovei asszony az elő, előadó kap szót, hogy a LIBE prioritásairól beszámoljon, a mi szakbizottságunk prioritásairól, és aztán pedig, ha lesz idő, az árnyék előadók kapnak szót. Kérdezem Geyer urat, hogy egy-két percet várjunk-e. Hasznos lenne, hogyha McAvey asszony meghallgathatná az elhangzottakat. Tehát kérek mindenkit, hogy maradjanak itt a teremben, és várjuk meg McAvey asszonyt.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 Jens, maybe um, it, it, we should maybe just begin, I think, if she's not, she's, we don't know exactly when she will arrive. Nem tudjuk, mikor fog ideérni Makovei asszony, úgyhogy kérem, hogyha nem probléma, akkor megkezdhetjük a vitát, aztán majd Makovei asszony csatlakozik hozzánk, tehát akkor először mégiscsak megadom a szót Jens Geyer úrnak, aki a Költségvetési Bizottság prioritásait fogja bemutatni. Jó, parancsoljon! Köszönöm. Elnök úr, tisztelt kollégák! Tisztelt kollégák! A mai nap az, amelyből kiindul a költségvetés közzététele, tehát a bizottság úgy volt, hogy a holnapi napon fogja előterjeszteni az EU költségvetését, de időközben jelezte, hogy a költségvetési tervezet közzétételét kb. négy héttel elhalasztja. Ennek hivatalos oka az, hogy a pénzügyi szükségletek, amelyek miatt amelyek a migráns válság következtében jelentkeztek, még nincsenek teljesen kidolgozva. Ez ugye a Brexit, illetve a brit népszavazás is, mint tényező megjelenik. Igazából ennek semmi köze nincs a költségvetési tervezet közétételéhez. Nem tudom, hogy érzékelik-e az Európai Bizottság magyarázata mögötti iróniát, de a helyzet az, hogy ez a késlekedés nekünk nem jelent különösebb bonyodalmat. Ugyanis el kell tekintenünk majd egy döntéstől a normális szokványos költségvetési eljárásban, ez pedig a mandátumról, az Európai Parlament mandátumáról való döntés, a tanácssal való trialógusra nézve ugyanis mivel késlekedik a költségvetési tervezet közzététele, ehhez egyszerűen nem lesz időnk a költségvetési eljárás ugye úgy néz ki, hogy először a tanács az, amely a költségvetés tervezetet módosítja, és az Európai Parlament majd ezzel a módosított tervezettel kell dolgozzon. Tehát ezek az előkészületek keretfeltételei. Éppen ezért kidolgozunk majd egy eljárást, ahogyan 2014-ben is ezt megtettük, folyik a munka e tekintetben a Költségvetési Bizottságban. A, az európai parlamenti választások miatt is 6 hétre fel kellett függesztenünk a munkánkat, de az árnyék jelentéstevő megjegyzései általánosabb természetűek lesznek, és a szakbizottságok is majd kapcsolódnak ezen általános megjegyzésekhez és ez alkotja majd nagyjából az álláspontunkat. Ez a jelenlegi aktuális helyzet az európai költségvetéssel. Eddig az Európai Parlament áprilisban nagy többséggel elfogadta a mi saját iránymutatásainkat, és utaltunk arra, hogy a költségvetési keretfeltételek, tehát a politikai helyzet az Európai Unióban Tulajdonképpen ha a költségvetés szempontjából nézzük, igazából nem változott az elmúlt 12 hónap során. A Libe bizottság, és mondjuk például az AFET, valamint a Költségvetési Bizottság az, amely leginkább foglalkozott az elmúlt évben a migráns válsággal. Tehát azt hiszem, hogy itt a LIBE bizottságban nem kell kifejtenem azt, hogy ez milyen anyagi kihívásokat jelentett a menekült válság. Én legalábbis a helyzetet úgy értékelem, hogy jelenleg nem igazán van okunk abban reménykedni, hogy a pénzügyi kihívások a 2017-es költségvetési évben jelentősen eltérnek majd a jelenlegi körülményektől. Ez már csak azért is fontos, mert a hármas költségvetési kategóriában is ugye ott találhatóak azon programok és alapok, amelyekkel a LIBE bizottság számára fontos projekteket finanszírozzuk. Ezt egészen a plafonig kimerítettük ezt a keretet kimerítettük, és a költségvetésben a, a rugalmassági eszköznek köszönhetően értük el azt, hogy ez az eszköz egyáltalán létezik, illetve további forrásokat tudtunk mozgósítani, és ezzel képesek voltunk Európai Unióként anyagilag eleget tenni a feladatainknak. Ezzel azt akarom csak mondani, hogy igazából nem látok okot arra, hogy bizakodóak legyünk, azzal kapcsolatban, hogy nem fogjuk majd jövőre is teljesen kimeríteni ezt a költségvetési kategóriát. Az eddig megtett lépéseken túl pedig azt hiszem, hogy nem igazán lesz mozgásterünk újabb projektek finanszírozására. Ezt némi keserűséggel mondom, hiszen a tagállamok voltak azok, amelyek 2013-ban kölcsönösen dicsérték magukat azért, mert ez volt az első költségvetés az Európai Unióban, amely most csökkent, tehát a 7 év során nem emelkedett a keret, ha összevetjük a korábbi időszakkal, hanem most először csökkentek a források. Most pedig azok, akik a költségvetéssel foglalkozunk, látjuk, hogy ez a keret talán azért működött, mert a politikai helyzet, a politikai válság nem éleződött ki, de ez a válság ugyanakkor túl nagy terhet rótt középtávon a költségvetésre. Tehát a 2017-es költségvetést ebből a szemszögből kell szemlélnünk. Másodszorban azt is figyelembe kell vennünk, hogy a középtávú pénzügyi keret felülvizsgálatát is elő kell vennünk. Mindig ugye felülvizsgálatról beszélünk, a átdolgozásról beszélünk, a tanács pedig felülvizsgálatról beszél tehát szeretnénk megvizsgálni, hogy minden működik-e, és ez alapján kidolgoznak majd egy feladatsort, amiből kiderül, hogy mit kell javítani. Ugyanakkor mi ezt másképpen látjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy az már bebizonyított tény, hogy a, a keret nem működik megfelelően. Ez egy komoly kihívás, ugyanakkor még mindig válságos a gazdasági helyzet számos tagállamban, a helyzet az, hogy 3 milliárd euró a hiányzó összeg a költségvetésben, ezt elő kell teremtenünk ahhoz, hogy a stratégiai alap működjön. Ez pedig mind szükséges, anélkül, hogy az Európa 2020-as stratégiában jóváhagyott súlypontokat figyelmen kívül hagyjuk. Két dologra szeretnék kitérni, mert ezek számomra különösen fontosak, ez pedig az um, európai ifjúsági foglalkoztatási garancia, valamint a szegénységgel szembeni küzdelem, ami szintén fontos a 2020-as stratégia szempontjából. Ez ugyanis jelentősen befolyásolja a gyermekek későbbi esélyeit. Ebben a kontextusban, az iránymutatásokban jóvá hagytuk azt, úgy döntöttünk, hogy észszerű, a különböző gazdasági eszközöket, amelyeket az Európai Bizottság rendelkezésre bocsátott annak érdekében, hogy a gazdasági helyzetet javítsuk, ezeket jobban össze kell kapcsolnunk a költségvetéssel. Van ugye egy gazdasági előrejelzés, van egy éves növekedési jelentés, ott van az európai szemeszter, ezek mind olyan eszközök, amelyek felvázolhatják, felvázolják, hogy mit tehetnek a tagállamok annak érdekében, hogy a gazdasági növekedésüket és a versenyképességüket javítsák, de szerintünk ezek az eszközök még nem kapcsolódnak eléggé a költségvetéshez, illetve a költségvetés feladataihoz. Éppen ezért el kell érnünk azt, hogy a költségvetésnek legyen egy határozottabb európai jellege. Ezek volnának a prioritások, és további nyomás nehezedik majd most ránk, ugyanis az Európai Bizottság négy héttel elhalasztotta a költségvetés előterjesztését, ugyanakkor az év végéig mégis el kell készülnünk ezzel a munkával. Ezek volnának a politikai értékelések, amelyeket szerettem volna a tanácskozás elején megosztani önökkel, jelezve, hogy a Költségvetési Bizottság hogyan látja ezt a helyzetet, illetve milyen körülmények között állítjuk össze a költségvetést. Mi úgy gondoljuk, hogy a tanácsban a következő lesz a helyzet. A tanácson belül a tagállamok körülbelül három csoportra oszlanak. Ezeket mindig a mezőgazdaság, a kohéziós politika, illetve a rabatok, a visszatérítések barátaiként minősítem ugyanis rajtuk múlik az, hogy az európai költségvetés mennyi pénzt kap, és ez egy egyoldalú kitekintést ad a kifizetésekre is. Először is politikai szempontból a hármas kategóriában nem is lesz lehetőségük a törlésekre. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ha készhez kapjuk a tanács költségvetés tervezetét, más költségvetési kategóriáknál a kifizetések szempontjából azt leszünk kénytelenek tapasztalni, hogy csökkennek a keretek. Például a gazdaságpolitikai eszközöknél, a regionális eszközöknél. Ezek azok a konfliktusok, amelyekre én számítok, és ezek azok a gondolatok, amelyeket szerettem volna megosztani önökkel, most pedig várom az észrevételeiket. Köszönöm. Köszönjük, Jens. Valóban kimerítő, ugyanakkor nagyon őszinte elemzése ez a költségvetési helyzetnek. Makovei asszonytól pedig meghallgatjuk, hogy a Libe számára mik a prioritások 2016-os költségvetés szempontjából. The opportunity of having this, uh... Köszönöm mindenkinek ezt a lehetőséget. The line a few things. First... Pár dolgot hadd hangsúlyozzak. Először is úgy érzem, hogy az alul ö, a költött ö, vagy rosszul elköltött pénzek átcsoportosítása előtt nem szabad tovább ö, növelni a költségvetést. Például az különböző bevándorláspolitikai elkövetlen pénzeket a visszatérítés, a visszatelepítés céljára kell felhasználni, hiszen ezek már kihasználásra kerültek ezek a költségvetési sarok. Egy uniós költségvetési sor kell, hogy finanszírozza a gyorsabb szükséghelyzeti finanszírozást az unión belül. I welcome the inclusion, the inclusion in... Másodszorban. A 2017-es költségvetésben megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a Frontex átalakuljon egy állandó európai határőrségi, határőrzeti ügynökség, illetve hogy egy igazi menekült jogi ügynökség is létrejöjjön. Megfelelő döntéseket kell hozni itt annak érdekében, hogy Eh, éppen ezért az 5%-os eh, létszámleépítési cél eh, hatája alól ki kell vonni az, ezeket az ügynökségeket. Az Európa és Eurojust euró forrásai kapcsán a bűnüldöző és hírszerző ügynökségek együttműködésére fordítandó összegek növelése szükségesnek látszik a jelenlegi terrorista veszély fényében. Az intelligens határőrizeti csomag, illetve határcsomag valóban megfelelő finanszírozásra szorul, mert ez fontos Péter számunkra. Um, in the name of transparency... Negyed sorban az átláthatóság jegyében felszóltam az Európai Bizottságot arra, hogy részletesen magyarázza el, hogy a 2017-es költségvetésre hogyan számolta ki ezeket az összegeket. teljes listát szeretnénk kapni arról, hogy ezeket a forrásokat kik kapják majd, és hogy ezeket rendszeresen eh, elemezik, hogy hogyan használták fel. Beleértve a eh, vészhelyzetben nyújtott támogatásokat is, hiszen az embereknek joguk van tudni, és tudniuk is kell, hogy hogyan költik el a pénzüket, de rendszeres hatástanulmányokkal lehet ezt biztosítani, hogy ezen emberek számára ez jár hozzá valamiféle javulást, ha hoz. És öt végül, ötös végül felhívom a figyelmüket, hogy június másodikáig új kísérleti projektekre való vonatkozó javaslatokat bárki benyújthat, a meglévők mellett az Európai Bizottságnak ezeket ér, értékelnie kell. Ez egy fontos lehet egyes kollégek számára, hogy ez a határidő még nem járt le, és a menekült válság kapcsán ez érdekes lehetőségeket vet fel. Köszönjük. Kérdezem, mondja az elnök, hogy valaki még szeretne szót kérni. Szippel asszony is az első. Köszönöm, elnök úr. Tényleg csak nagyon röviden egy-két kiegészítés az eddig eh, elmondottakhoz. Lehet, hogy amikor eh, napsütéses idő van, akkor nem, nem kell kihasználni minden költségvetési forrás, de ilyenkor válsághelyzetben sajnos gyorsan fogy a pénz, tehát vagy friss pénzekre van szükség, vagy, és ez a legkevesebb, a költségvetés szabályon kell változtatni, hogy az el nem kötött pénzeket ne adjuk vissza, hanem tartsuk meg, hogy a vég, végszükség esetén még maradjon pénzünk. Másodszorban még több pénzre van szükség, mert egyes tagállamok külön-külön nem állnak készen arra, vagy felkészülve arra, hogy az előttünk álló kihívásokra pénzt költsenek, még a saját felelősségi körüket sem tudják ellátni, hogy másokat segítsenek. Végül, de nem utolsó sorban, nem csak a menekült ügyben kell felkészülnünk ilyen kívésokra, hogyha a körben nézzünk a társadalomban, akkor nem szabad megfeledkeznünk a növekvő szegénységről sem, ezügyben is valamit mindenképpen tennünk kell, ehhez is pénzre van szükség. Köszönjük, Barbara Spinelli. Köszönöm szépen, elnök úr. Én négy dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik a múlt évben megjelent vélemény, amiben ugye az a kérés fogalmazódott meg, hogy a felkutatás és mentés műveletek erre rendelkezésre álló összeget emeljék meg, illetve hogy hozzanak létre ehhez egy költségvetési sort, de erre nem került sor azóta sem. Úgyhogy fölmerül a kérdés, hogy akkor vajon ezt újra kérjük-e. A második dolog a, a finanszírozás és az önkéntes tevékenység a menekültek támogatásában. Szerintem ez nagyon fontos arra felbérésre gondolok, ami, amit az Amnesty International nemrégiben tett közzé, és az eredményekből látszik, hogy az Európai Uniós lakosság az tulajdonképpen nyitott a menekültek befogadására, különösképpen bizonyos országokban, például Angliában és Franciaországban is. A harmadik dolog a e, jogi segítségnyújtás azoknak a menekülteknek, akik e, felebeznének, hogy ne e, fordítsák őket vissza, és a negyedik dolog, ami számomra nagyon fontos, a munkaerőpiaci integrációja ezeknek az embereknek. Hiszen ez azt hiszem nagy mértékben hozzájárulhatna a tagállamok költségvetéséhez is finanszírozási szempontból. Köszönöm szépen. Thank you very much, Barbara. Köszönjük Barbarának. Senki más nem kér szót? Akkor Geyer úrnak adom vissza a szót, hogy reagáljon az eddig kérdésekre és felvetésekre. Köszönöm szépen. Tartalmilag osztom a nézeteiket, nincsenek itt ellenmondások, nincsenek ellen, eltérések. Éppen ezért két megjegyzést szeretnék tenni arra, amit Makovei asszony és Spinelli asszony mondott. Nem csak a 2017-es költségvetés előadója vagyok, hanem én vagyok az ügynökségekért felelős állandó jelentéstevő a Költségvetési Bizottságban, ezért a pénzügyi, illetve személyzeti kérdések az ügynökségek kapcsán foglalkoztatnak, és foglalkozom ezekkel. Teljességen támogatom azt a követelést, hogy ezt az 5%-os személyzeti leépítési célt az ügynökségeknél, amelyek a szakbizottság hatáskörébe tartoznak, ezeket ki kell venni, de nem csak ezt, hanem az igazság az, hogy ezt az egész megközelítést, azt, ahogyan a bizottság a személyzeti leépítéseket kezeli, ezt butaságnak tartom. 2013-ban megállapodtunk abban, hogy minden intézménynél 5%-kal leépítik az alkalmazottak számát, itt a parlamentben is ez a feladat. Ugyanakkor az Európai Bizottság nem vette, nem számolta össze az összes bizottsági és egyéb intézményi alkalmazottat, hanem minden egyes ügynökségre rá erőltette az 5%-os leépítési célt, és ahol ez nem megengedhető, mert például az EASO vagy a Frontex esetében éppen, hogy növelni kell az alkalmazottak számát, akkor a többi ügynökségnek kellett átvállalniuk, átvállalnia tőlük ezt, az, ezt a leépítési célt. Tehát előállt egy olyan helyzet, hogyha az ügynökségek összességét nézzük, akkor egyes ügynökségeknél nem csak az 5%-os célt kell teljesíteni, hanem akár a személyzet 10%-ától is meg kellett válniuk azért, hogy cserébe más ügynökségeknél embereket lehessen felvenni. Azt hiszem, hogy ez is hozzátartozik a kép egészéhez, ugyanis ezt a vitát azt kell mondjam, hogy elvesztettük egy intézményközi egyeztetés során a tanácssal ezt megvitattuk, azért mert az volt a benyomásunk, hogy a tanács tulajdonképpen nem lehet, nem is lehet nem érthet egyet a bizottság megközelítésével. Tehát nem lehetséges, hogy ezt a redeployment pool-t támogatja, ugyanakkor nagyon meglepett bennünket a költségvetési delegációt, hogy a tanács egy olyan álláspontra helyezkedett, amelynek lényege az, hogy a 2014-es költségvetési eljárás során ezt implicit elfogadtuk. Ez a helyzet. És lehet, hogy ezt most bosszantónak tartjuk, én személy szerint annak tartom, de ugyanakkor helyesnek tartom azt a követelést is, hogy a, az ügynökségeket mentesítsük ezen cél elérése alól, de akkor is azt kell mondjam, hogy ezt a vitát elvesztettük. És be kell látnunk azt, hogy egyes ügynökségeknél a személyzeti növelést úgy kell értelmeznünk, hogy más ügynökségeknél személyeket kellett elbocsátani nem azt akarom mondani, hogy az EASO-nál vagy a Frontexnél nem lenne szükséges növelni a személyzet számát, de ha a kép egészét akarjuk szemlélni, akkor azt kell mondjam, hogy ezzel gyakorlatilag azt is jóvá hagyjuk, hogy nem arányosan, hanem nagyon is jelentős mértékben csökkenteni kell a személyzetet más ügynökségeknél. Nagyon örülök egyébként annak, hogy eljöhettem ide, mert a Libe Bizottság döntései számunkra a Költségvetési Bizottságban okoznak némi nehézséget. Mit akarok ezzel mondani? Teljes mértékben megértem azt, hogy a Libe esetében, a, például a Search and Rescue kapcsán fontos tudni, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, hogy a külvilág felé is ki lehessen fejezni azt, hogy mennyit költ az Európai Unió egy ilyen politikai szempontból nagyon sején célra. De másfelől egy új költségvetési sor létrehozása mindig a rugalmasságot csorbítja. Ugyanis a bizottság vagy a Frontex a költségvetésén belül abban a pillanatban, amikor egy tervezett összeget kimerít, például a Search and Rescue esetében. El kell vennie forrásokat egy másik alapból ahhoz, hogy végrehajthassa azt, amit politikai szempontból el szeretnénk végezni. De hogyha kiürül ez a költségvetési sor, akkor egy sokkal bonyolultabb folyamatot kell elindítanunk, hogy ismét megtöltsük pénzzel ezt a költségvetési sort. Tartalmilag nincsenek nézeteltéréseink, teljességgel egyetértünk ebben, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor egy saját költségvetési sort kérnek, ezt nagyobb átláthatóságot jelent, ugyanakkor kevesebb rugalmasságot is és amint elfogynak a források, például a Search and Rescue-ra fordítandó összegek, források kimerülnek, további források erőteremtése nehezebbé válik, és azt hiszem, hogy ez az, amit nem szeretne ez a bizottság. Ezt csak azért mondom el most önöknek, mert természetesen nagyon intenzíven tanulmányozzuk a Libe állásfoglalásait, és megértem azt is, hogy milyen politikai háttérben fogalmazzák meg ezeket az elvárásaikat, csak szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a politikai cél nem feltétlenül könnyíti meg a helyzetet, ugyanis nagyobb átláthatóságot szeretnének, de ezzel némileg ellentmond ez az elvárás. Úgy gondolom, hogy ezt érdemes tudniuk, hiszen végeredményben megint csak elmondanám, hogy a politikai cél, amelyet támogatunk, ezt tulajdonképpen ezzel nem könnyítik meg. Köszönöm. Thank you very much. Yeah. Köszönöm szépen Jensnek, és köszönöm a Költségvetési Szakbizottság által levont tanulságokat. Azt hiszem, nagyon szorít bennünket az idő, és még mindig van két napi rendi pontunk, úgyhogy nem tudom, hogyha Makovei asszony szólni kívánjon nagyon-nagyon röviden. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó eszmecsere volt, és köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak. Nagyon fontos ez a mi számunkra. Egy kicsit másképpen közelítjük mi meg ezt a kérdést, de hát nyilván ugye vannak kritikus kérdések a költségvetési oldalon is, de mi de szeretnénk, hogyha minden tovább működne. Megköszönjük, hogy eljött, Geyer úr, és kérem, hogy továbbra is tartsa ilyen szorosan a kapcsolatot a két szakbizottság között. Szeretnénk, hogyha a végén minden jól alakulna. Megköszönöm akkor a kollégáknak is még egyszer. És rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez a 12-es, a korrupció ellenes küzdelem, ugye a Krim bizottság állásfoglalásának az utánkövetéséről van szó felfrissítem mindenkinek az, az emlékezetét. 2013. október 23-án született meg az állásfoglalás a szervezetbűnözés, korrupció és pénzmosás témájában ajánlások a kezdeményezésekkel és lépésekkel kapcsolatban. És a parlament a Libe szakbizottságot utasította, hogy a, az állásfoglalásban megfogalmazott ajánlások végrehajtását felügyelje politikai és intézményi szinten. Ennek értelmében a saját kezdeményezésű jelentést készült a Krim Bizottság állásfoglalásának az utánkövetésére. Előkészületeket végeztünk, utána a munkadokumentum készült, nyilvános meghallgatást tartottunk, tanulmányokat mutattak be a szakértők, a Eurojust nemzeti képviselőnek kérdőívet küldtünk, illetve az olasz maffia ellenes vizsgálóbizottság tagjait hallgattuk meg, és most pedig megadom az előadónknak a szót. Parancsoljon Ferrara asszony! Köszönöm szépen, elnök úr, és először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, hogy hozzá járultak a szöveghez, amely ma fekszik előttünk. A Libe Szakbizottság titkárságának is köszönetet mondok a szakmai támogatásért, és mindenkinek megköszönöm azt is, hogy részt vett a meghallgatáson, illetve további véleményekkel gazdagította a munkánkat. Giovanni Falcone halálának évfordulója volt tegnap. Ő ugye a nemzetközi szintéren is a maffia ellenes harc szimbóluma. Az életét nem csak öveztette el, hanem a felesége, családja, gyermekei is, és nagyon sokan áldozták fel az életüket már a maffiával szembeni küzdelemben. És nagyon sok rendkívüli élet elvesztése hiába való addig, amíg a maffia jellegű szervezetek továbbra is folytathat továbbra is folytathatják a működésüket, és szigorúan nemzeti jelenségként definiálják őket így több piacon is tudnak szerepelni, be tudnak lépni ezekre a piacokra, ki tudják használni a jogszabályok hiányosságait, a kiskapukat az egyes tagállamokban, az Európai Unión belül, és az illegális bevételüket is növelni tudják. A korrupció ellenes küzdelem az első lépés ebben a jogalkotási ciklusban, arra vonatkozóan, hogy a 2013. október 23-i állásfoglalás tartalmával kapcsolatban, a pénzmosással kapcsolatban reagáljunk. A figyelmet föl kell hívni különböző beavatkozási területekre, ahol nagyon fontos, hogy javaslatok szülessenek, és hogy megerősödjön a korrupció, illetve a szervezett bűnözés elleni küzdelem. A jelentés a, foglalkozik a meglévő normák alkalmazásával, illetve ezeknek a hatékonyságának az értékelésével, illetve azzal is foglalkozik, hogy az egyes tagállamok hogyan alkalmazzák a meglévő eszközöket, a nemzetközi és európai szinten meglévő eszközöket a pénzmosás, korrupció és szervezetbűnözéssel szemben. A befektetés a egyre nagyobb ami megvalósul az, illeg- az az Európai Uniónak tehát a szervezett bűnözéssel szemben komoly küzdemet kell folytatnia, és a bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekményekre is oda kell figyelni, különösképpen a pénzmosásra is. Itt tehát nagyon releváns az, nagyon relevánsak azok a pontok, ahol kiskapuk vannak, ahol gyenge pontok vannak, és ez is nagyon fontos, ahol az állampolgárokat is érdekli mindez. Szükséges, hogy a jelenségekkel szembeni küzdelem az gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási és oktatási politikában is megnyilvánuljon. Ami az operatív szempontot illeti, azt javasoljuk, hogy az Európolon belül jöjjön létre egy szakosodott egység, hiszen rengeteg eh, ilyen bűnszervezet több ágazatban is folytatja az illegális tevékenységét. Eh, az Európolon belül ennek az osztálynak a segítségével koordinálni lehetne a szervezett bűnözéssel szembeni fellépést a különböző ágazatokban. A másik dolog az, hogy a megerősítést kér a jelentés, a minimál normákat erősítsük meg, a korrupció, a eh, szervezett bűnözéssel szembeni szankciókat, és harmonizáljuk. Így az is fontos, hogy a szervezett bűnözés, illetve a, a hivatalos tisztviselő, a köztisztviselő definíciója európai szinten azonos legyen, ugyanúgy, mint a Piszöbrólek, illetve az igazságszolgáltatással együttműködött definíciója. Elengedhetetlen, hogy legyen egy független európai ügyészség, amely megfelelő hatáskörökkel rendelkezik, és az is fontos, hogy európai szinten a tagállami rendőri szervek jobban működjenek együtt. A határokon átnyúló rendőri és igazságügyi együttműködés jelenleg túl bürokratikus, az eljárások túlságosan hosszúak, és így nem túl hatékony európai szinten a szervezet bűnözéssel szembeni fellépés. Ezzel kapcsolatban azt kérjük a tagállamoktól, hogy növeljék meg az igazság és igazságügyi és rendőri együttműködésre folytatott forrá, rendelkezésre bocsátott forrásokat, és szülessen meg egy közös információs rendszer, illetve kommunikációs rendszer, így lehet fellépni hatékonyabban a szervezett bűnözés, illetve a korrupció jelenségével szemben. Normatívákra van szükség annak érdekében is, hogy a, nyomon, a pénzáramlásokat nyomon lehessen követni, és ezek átláthatóak legyenek. Ami az európai alapokat illeti, nyomon kell követni ezeknek a megfelelő felhasználását. Nagyon fontos az, hogy a követés, az, az illegális, tehát bűncselekményből származó bevételeket nyomon kövessék, befagyasszák és elkobozzák, és ezeket aztán szociális célokra fordítsák. A ennek funkcionális célja is van, mert így megakadályozzuk azt, hogy a szervezett bűnözés belépjen a legális gazdasági szférába. Ez az egyik fő célja ugyanis ezen szervezetnek szeretnének belépni a legális gazdaságba és befolyásolni az intézményeket és a politikusokat, a tagállami ellátórendszereket, és így kihatnak az állami kiadásokra, a befektetésekre, a közbeszerzésekre, és gyakorlatilag a piaci versenyt is befolyásolják. A jelentésben konkrétan intézke, konkrét csomagot kérünk a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban, illetve az elektronikus közbeszerzés bevezetését, így is lehet csökkenteni a korrupció kockázatát. A tagállamoktól azt kérjük, hogy a közbeszerzési eljárásokat kísérjék szigorúan figyelemmel, és minden olyan vállalatot zárjanak ki ezekből, amelynek bármifajta kapcsolata van szervezett bűnözői körökkel. A tagállamoknak be kellene vezetnie a vállalatokra vonatkozó bűnözés ellenes rendelkezést is, ez nagyon fontos lenne, hogy a tagállami joganyagban ez meg, megjelenjen. Történelmi pillanatban vagyunk, történelmi pillanatot élünk, nagyon sok bűnszervezet most már transnacionális jelleget ölt, és elosztja, forgatja az illegálisan szerzett pénzeket. Beszállnak az Európai Unión belül az élelmiszeriparba, a, gyógyszerforgalmazásba és így tovább. Az illegális kábítószerkereskedelemből rengeteg jövedelemre tesznek szert. Aztán azt is tudjuk, hogy az Európai Bizottság megelőző intézkedéseket, illetve a, a bűnözésre szembeni fellépés célzó intézkedéseket vezet be. A pénzügyi vagy az adóparadicsomokat is célozzák egyébként, és nagyon fontos vizsgálni a terrorizmus és a szervezett bűnözés közötti kapcsolatokat is, mert ezek összefonódnak, majd ezzel kapcsolatban még módosítókat lehet benyújtani. A szervezett bűnözés befolyik a migránsok ellátásába is, az migránsok ellátására rendelkezésre bocsátott forrásokat is felhasználja, a befogadó központok, illetve a migránsok ellátása gyakorlatilag most már egyfajta üzlet, a vállalkozók és alvállalkozók és az alvállalkozók alvállalkozói nyújtják a szolgáltatásokat. Sajnos ide is beszivárogtak ezek a szervezetek, tehát gyakorlatilag a e, bűn szövetkezeteknek újabb piacot biztosította az Európai Unió. E, a migránsoknak gyakran nincs más alternatívája, mint hogy fizessen ezeknek a bűnözői csoportoknak. E, gondolok még a szervkereskedelemre, az emberkereskedelemre, a rabszolgaságra, a a szexuális rabszolgaságra, amely jelenségekkel szintén fel kell lépni. És a hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás is egy olyan ágazat, amely komoly kockázatokat jelent, és nagyon sok bevétele van ebből az itt aktív bűnszerkezeteknek. A mérgező hulladékok elégetése, illetve az ezek felvásárlása azon túl, hogy káros az egészségre, a mérgező hulladék égetés a, az állampolgárok életét komolyan kockáztatja. Az kellene, tehát a módosítóknak a célja, hogy legyen, hogy egy kicsit pontosítsuk még ezt a részt, és az együttműködés erősödjön a tagállamok között, a hulladékgazdálkodás terén is. Remélhetőleg minőségileg és mennyiségileg is fontos javaslatokat tudunk letenni majd erre a, ezt a harcot érintően. Több ezer szervezett bűnözői csoport tevékenykedik, az Európol próbál ezekkel szemben fellépni. Ezek a csoportok a politikai és intézményi érdekeket is fenyegetik, az alapjogokat fenyegetik, képesek arra, hogy az életminőséget befolyásolják, az állampolgárok a kultúráját, mentalitását befolyásolják, befolyásolják a közösségek életére hatással legyenek. Én megköszönöm még egyszer az árnyék előadóknak és mindenkinek az elvégzett munkát az Európai Bizottságnak, az Európolnak, az Eurojustnak, az LPRS-nek e és mindenkinek, aki hozzájárult a, a jelentés elkészítéséhez köszönetet mondok. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, valóban kimerítő volt a jelentés prezentációja. Az árnyékelőadókkal folytatjuk. Elsőként a néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az előadónak az erőfeszítést, amelyet ezen jelentés elkészítésébe fektetett. Valóban ez prioritás mindannyiunk számára, és indokolja azt, hogy az összes frakció komolyan szerepet vállaljon ebben. Vannak komoly gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális vonatkozásai az összes tagállamban, hiszen az Európai Unióban vannak bizonyos jelenségek, amelyek túllépnek a tagállamok határain. Tudjuk, hogy az EU működéséről szóló szerződés 88-as cikke bizonyos minimális szabályokat megkövetel ebben a témakörben, amelyek ugye a rendes jogalkotási eljárásra vonatkoznak. A tanács és a parlament meghatározhat bizonyos minimális előírásokat a különösen súlyos határon átnyúló bűnözés esetében, illetve arra vonatkozóan, hogy fel kell lépnünk közös nevezőről kiindulva ezen jelenségekkel szemben. A jogalkotó meghatároz bizonyos minimális előírásokat, de fontosnak tartom, hogy az európai állampolgárok azt várják el, hogy az európai politikusok maximális szerepet vállaljanak és elkötelezzék magukat ugyanis ez nagyon nagy kárt okoz az európai projektnek, ami legnagyobb kárt okoz, az a korrupció a tagállamok, illetve az Európai Unió szintjén, és ez érinti természetesen az európai alapokat, millió, eurómilliókat, amelyeket az Európai Unióban elköltünk. És a korrupció tekintetében sokkal többet kell tennünk, mint amit eddig megtettünk. Éppen ezért nagyon is egyetértünk egy európai ügyészség, egy független európai ügy, ügyészség létrehozásával. Alapvetően definiálni kell, konkrétan definiálni kell a hatásköröket, hatékonyabb rendőr, illetve igazságügyi együttműködésre kell törekednünk az Európai Unióban, és hangsúlyozzuk azt is, hogy maga az EU 2020-as stratégia ennek a végrehajtása és a hatékonysága is messze menőleg függ attól, hogy milyen méreteket ölt a korrupció, és nem szabad természetesen a politikai kontextusról sem megfeledkeznünk, hiszen tudjuk, hogy van most egy pénzügyi válság, amely nagyon nagy további nyomást helyezett az európai kormányokra, és legalábbis ellentmondásos jelzés lenne, ha az európai politikusok most azt várnák el, a kormányoktól, illetve a legnagyobb nehézségekben levő országoktól, hogy az eddigi korlátozásokon és erőfeszítéseiken túl most ne tegyék ugyanezt meg, ne tegyenek ugyanilyen erőfeszítéseket a korrupció ellenes lépések terén. Ezek ugyanis a megszorító intézkedések mellett legalább ennyire fontosak. Tehát politikai, társadalmi, még környezetvédelmi vonatkozása is vannak mindezen kérdéseknek, ahogyan azt az előadó is mondta. Tehát a néppárt részéről biztosíthatom, hogy teljességgel támogatjuk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Európai Parlament ebben a témában jó megoldást dolgozzon ki, és még egyszer a néppárt nevében köszönöm az előadó munkáját. you. And um, the shadow for the... Köszönöm. Szocialisták eh, nevében Jotova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Ferrara kisasszonynak szeretnék köszönetet mondani. Kiváló munkát végez. Most az árnyék előadóknak, a kollégáknak is köszönettel tartozom. Nagyon jó javaslatokat tett le az asztalra. Azt hiszem, hogy kaptunk egy pillanatfelvételt egy, egy, eh, arról, hogy a, eh, hogy áll a szervezett bűnözés elleni harc Európában. Két évig dolgoztam э, hasonló témákon itt az Európai Parlamentben, ezért közel áll a szívemhez a téma. Azt hiszem, hogy ezek a javaslatok, ezek a megoldások nem először merülnek fel. Mégis az Európai Bizottság előző beszámoló és jelentés, illetve javaslata bizony kicsi kiebrándító volt, sokkal többet vártunk ezen a téren az Európai Bizottságtól. A legkomolyabb nehézséget az okozza, hogy hogyan fogunk egy közös fogalom meghatározásokat. Már a szervezett bűnözés, illetve előtte a korrupció fogalom meghatározása is igen problémás volt a különböző tagállamokban. Másképp és másképp értelmezik ezeket a fogalmakat, így tehát nagyon komoly büntető jogi különbségek alakulnak ki, így nehéz a korrupció ellen felvenni a harcot. konkrét jogalkotási javaslatokat és harmonizálási javaslatokat vártunk az adó paradicsomokra, az illegális úton szerzett javak elkobzására vonatkozóan csak egy párat vogyan csak fel. A Jakolino jelentésben annak idején egy-két nagyon fontos kérdést is feltettünk azzal kapcsolatban, hogy európai szinten mit tehetünk, mit tehetnek az európai intézmények. Az világos, hogy az intézmények önállóan járnak el, horizontális együttműködés nincsen, így tehát a szervezet bűnözéssel malmára hajtjuk a vizet, akik ezeket a hiányosságokat természetesen kihasználják. A közbeszerzés kapcsolatos rész nagyon fontos, a szoros együtt függő, összefüggéseket látunk a közbeszerzések és a korrupció között. Az Európai Parlament nemrég elfogadott korrupció témájában elfogadott állásfoglalása is nagyon érdekes dolgokra mutatott rá, például a migrációs alap, a menekült alap, illetve a menekültügyi válság alapjának felhasználásával kapcsolatban. Láthattuk ezt Katániában is például. A pénzek a menekültek, migránsok eh, céljaira szánt pénzek jelentős része mások zsebében landol, sajnálatos módon. Még nem zárultak le Olaszországban ezzel kapcsolatos eh, vizsgálatok. Jó ideje mondjuk, hogy az Európai Bizottságnak jogalkotási javaslatokat kell letenni az asztalra, most pedig egy korrupcióval kapcsolatos jelentést készítenek, ami tele van tényekkel és ajánlásokkal, de semmi komolyat eh, nem tartalmaz jogszabályi szempontból. Nagyon lassan őrölnek az Európai Bizottság malmai etéren, talán el tudják magyarázni, hogy miért. Régóta mondjuk már, hogy ahhoz, hogy a korrupció elleni harc, felvehessük a korrupció ellen a harcot, elengedhetetlen, hogy ugyanazt értsük a korrupció fogalmán, még akkor is, hogyha más és más mechanizmus segítségével követjük nyomon a korrupciós helyzetet. Azt hiszem, hogy a bolgár eh, rendszer nem túl hatékonyan működik, sokkal hatékonyabb felépésre van szükség, és ez úgy érhető el, hogyha harmonizáltan eh, cselekednek a tagállamok, anélkül, hogy egymásra mutogatnának. A szocialisták és demokraták frakciója konkrét eh, módosítókat is benyújt majd ezzel kapcsolatban. és úgy érzem, hogy a közös normák, illetve a harmadik országok korrupciós gyakorlata témájában. Köszönjük az ECR frakció elnök előadójának adom meg a szót. Először is szeretnék hangsúlyozni, hogy az ECR frakció támogatja azt, hogy egy európai határon átnyúló kiberbűnözés, terrorizmus, szervezetbűnözés elleni stratégia létrejötte nagyon fontos. Tehát a kiinduló pont alapvetően pozitív. A jelentés tervezetben jó kezdeményezéseket láthatunk, amelyek szerintünk az ECR frakcióban úgy gondoljuk, hogy jó ötlet például a jobb rendőri együttműködés a tagállamok között, az adatcsere, a whistleblowerek védelme, az uniós pénzek szorosabb nyomon követése. Hangsúlyoznánk, hogy a szervezetbűnözés a terrorizmus közötti kapcsolat, illetve az ember csempészet elleni fellépés a legfontosabb prioritások, tehát mindezeket a kezdeményezéseket természetesen a jelentés végső formájában támogatni tudjuk majd. Ugyanakkor vannak fenntartásaink, amit majd nem tudunk támogatni, például az európai ügyészség felállításának ötlete, illetve a Greco tagjává vállása az Európai Uniónak szerintünk nem jó ötlet, illetve a bűnözésből származó bevételek elkobzásának és társadalmi célokra való felhasználásának a javaslata sem teljesen a mi szerint való. Remélhetőleg ezeket tudjuk majd annyira módosítani vagy törölni a jelentésből, hogy támogassuk, de egyébként a többi résszel alapvetően egyet tudunk érteni. Köszönjük. Az ALDE frakció nevében Grisbeck asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Szinte tökéletes, nagyon jó volt egyébként az együttműködés, nagyon jók voltak az árnyék előadók és Ferrara asszony közötti egyeztetések, és azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy a javaslatainkat nagy részben beépítette a szövegbe, talán egy-két aprósággal tudjuk majd még a módosítókban kiegészíteni ezt. Tényleg köszönöm Ferrari kisasszonynak ezt a munkát, hiszen nagyon érdekes eszközt használt egy az Eurojust teoknak, illetve az ügyészségeknek elküldött kérdőív egy nagyon dinamikus eszköz, amelyet felhasznált az jelentés elkészítéséhez. Az eh, jelentés tervezett egy nagyon pragmatikus megközelítést alkalmaz, és eh, alapvetően azt javasolja, hogy prioritizáljunk, tehát fontossági sorrendet állapítsunk meg, hogy bizonyos területeken milyen kérdésekre koncentrálunk eh, elsősorban, hogy ne legyen ez megint egy Eh, ilyen eh, bevásárlólista, vagy egy ilyen eh, lista, mint amit karácsonykor megszoktunk. Nagyon fontos a tagállami eszközök használatának javítása. Újra elmondjuk tehát, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamok, minden tagállam átültesse nemzeti jogba, és valóban alkalmazza az európai jogszabályokban lefektetett eszközöket, ha nem, akkor az Európai Bizottságnak szigorúbban kell jogsértési eljárásokat kezdeményezni a tagállamokkal szemben. A jelentés tervezetben nagyon fontosnak tartom azt, hogy fókuszál valamire, ami logikus, mégis nagyon jól megteszi, hogy hangsúlyozza az adóparadicsomok és a pénzmosás közötti kapcsolatot, illetve annak szükségességét, hogy ez ügyben is a tőkemozgások jobb nyomon követhetőségét valahogy el kell érni. Ez nagyon aktuális téma, tudjuk, hogy miért. A kollégák már elmondták, de majdnem minden vita során felmerül ez itt a Libé szakbizottságban, hogy szükség van az Európai Ügyészség létrehozása, amely nem csak független, hanem nagyon erős. Erős és független, független és erős, ez a két jelző, amely fontos ez ügyben a frakcióm nevében három apró dologra mi felhívnám a figyelmet, amely számunkra nagyon fontos, és amely talán javíthat a szövegen. Az egyik a kiberbűnözés minden formája elleni harc, ez az első elem. Ehhez azonban talán a szövegnek abban a részeben lehetne, ahol itt erősíteni a, a megfogalmazást, ahol a konkrét fellépésekről beszélünk, mert a kiberbűnözés is egyre fontosabbá válik a hamisításban, illetve a pénzmosásban, amely elképesztő méreteket kezd ölteni. A Európában 750 milliárd euróra teszik az ilyen irányú bűncselekmények összértékét. Tehát 750 milliárd euró per év. Ez meghaladja a, a cannabis, kokain és heroin teljes kereskedelmének a mértékét. Óriási összegekről van tehát Szóval a második az európai fügyészséggel kapcsolatban megfelelő erőforrásokra van szükség, tehát saját forrásokra, hogy elláthassa a feladatát az európai főügyészség, illetve úgy érezzük, hogy a hatás kör ki kell terjeszteni nem csak az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a e, védelmére szabad, hogy kiterjedjen, ami pedig a bűnös forrásból származó bevételek befagyasztása és elkobzása tekintetében a két dolog hiányzik szerintünk. Először is a hozzátartozók és az örökösök esetében is lehetővé kell tenni ezen pénzek befagyasztását és elkobzását. Ez nem ennyire egyértelmű, mint ami ennek hangzik, hiszen nagyon gyorsan átutalják ezeket a, a pénzeket, vagy forrásokat, vagy javakat a hozzátartozókhoz, és ezzel meg akar, próbálván megakadályozni azt, hogy a rendőri eh, erők eh, ezeket lefoglalják. Tehát itt eh, elszivárognak ezek a bűnös forrásból származó pénzek. Óriási gazdasági költsége van a szervezett bűnözésnek és a korrupciónak. Éppen ezért ebben a jelentésben nem szabad elszalasztani az alkalmat, hogy valamit tegyünk úgy érezzük, hogy ez a jogállamiságot is fenyegető veszély, éppen ezért eh, a politikai eh, válaszunknak is határozottabbnak kell lennünk, hiszen gyakorlatilag egy óriás nemzetközi polip csápjaival kell felvennünk a harcot. Thank you, and, uh... Köszönöm szépen. És Diamúra, GUE frakció előadója. Köszönöm szépen, elnök úr! Magyar Dajang úr, én is szeretném hangsúlyozni, amit Krisz asszony mondott. Az előadóval, az árnyék előadók többször találkoztak, és elég részletesen előkészítettük ezt a jelentést. Úgyhogy azért köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Azt hiszem, hogy több üzenet is megfogalmazódott a munka során. Az, hogy el kellene kerülnünk, hogy ebből a jelentésből is egy karácsonyfa legyen, és mindenki a saját veszőparipáit akassza fel rá, de hát még így is rengeteg minden van ebben a jelentésben. Ettől függetlenül sikerült tömören fogalmazni, és ugyanakkor azt gondolom, hogy meg kellene próbálni elkerülni azt a helyzetet, hogy a parlament újra és újra bizonyos ajánlásokat megfogalmaz, és mondjuk általános vitát lefolytatunk, esetleg a plenárison is, és ezek után pedig a bizottság és a tanács azt mondja, hogy tehát köszönjük, köszönjük szépen, nagyon hasznos, és most folytatjuk a munkánkat, pont. Hát ez így nem megfelelő, konkrét eredményeket szeretnénk látni. E tekintetben szeretnék több módosítót is benyújtani ehhez a jelentéshez. Szeretném, hogyha precízebben fogalmazna, a tekintetben, hogy mit várunk konkrétan a bizottságtól, a tanácstól és a tagállamoktól, és hogy mikor. Erre vonatkozóan tudok példákat is mondani. Például a korrupciót vegyük. Láttuk, hogy milyen fajta ajánlások szerepelnek a mostani jelentésben, illetve a korábban készültekben. De engem az nagyon zavar, hogy Ugye voltak a tagállamokban a korrupció ellenes küzdelemmel kapcsolatos kapcsolatató pontok, a tanács is szervezett információcserét, de én ezzel kapcsolatban semmit nem hallottam, nem láttam egy olyan jelentést, ami beszámolna mindennek az előnyeiről, vagy az előrelépésekről. Azt tudom, hogy a bizottság a korrupció ellenes küzdelemről egyszer benyújtott egy jelentést, leginkább a, ugye ez a tagállamokról szólt, de várjuk a második ilyen jelentést, ezt már többször is elhalasztották. Hát én egy ilyet most szeretnék olvasni, egy átfogó jelentést szeretnék olvasni, amely az EU intézményein belüli korrupcióra is kiterjed, mert ugye ez hiányzott a korábbi jelentésből. Szerintem a bizottságnak és a tanácsnak szigorúbb határidőket és konkrétabb feladatokat kellene, hogy előírjunk, és azt is világosan meg kell fogalmaznunk, hogy ez a parlament nem fog a végtelenségig általános ajánlásokat felsorolgatni, és a bizottságnak és a tanácsnak szabad utat adni, anélkül, hogy semmi fajta előrelépés ne történne. Az lesz még mindig azon panaszkodik, hogy a bizottság nem túl aktív a korrupció ellenes egyezmény végrehajtásában nagyon sokszor előfordul, hogy nem látunk semmilyen előrelépést. Én nem látom azt, hogy az OECD-t említették volna, pedig az OECD egyezmény és annak a végrehajtása is nagyon fontos. Az OECD is panaszkodik arról, hogy nincs elég erőforrás, hogy nem kötelezik el valóban magukat a tagállamok a korrupció ellenes küzdelemre, és így tovább és azt hiszem, hogy mindennek fényében lehetne a szövegben egy olyan bekezdés, amely megfogalmazza a tagállamokkal szembeni elvárásokat, és azt, hogy a tagállamoknak egész egyszerűen nincs elegendő erőforrása. Nagyon sok prioritás van minden tagállamban, ebben a jelentésben is nagyon sok prioritás szerepel. Én szeretném, hogy nagyon határozott, konkrét prioritások legyenek a bizottságra vonatkozóan, a tanácsra vonatkozóan, de a tagállamokra vonatkozóan is. Tehát ne lehessen az, hogy egyik nap a korrupció, másik nap a pénzmosás, harmadik nap még valami, és aztán közben kiderül, hogy egyik területen se történik semmi, mert nincs semmi fajta világos, konkrét lista a prioritásokról. Ha prioritások vannak, akkor szükségesek hozzájuk az erőforrások is. Van egy terület, amelyet a jelentés nem említ, és azt hiszem ezt eddig eléggé hanyagolták. Az EU-n belül van egy olyan szervezett bűnözői láncolat, amely az üzletek kirablására szakosodik, és tegnap a kiskereskedőket képviselő szervezetekkel találkoztunk, és elmondták az érintettek, hogy hatalmas veszteségeket könyvelnek el, illetve az üzletek dolgozói életére ez hatással van, nagyon nehéz így élni, tehát nem csak a gazdasági, hanem a társadalmi következményei is komolyak ennek. Az Európol feladata az, hogy a nemzeti szinten meglévő adatokat összegyűjtse. És ennek prioritást kellene tulajdonítani, de közben azt látjuk, hogy az Europol elemzései, illetve a között, hogy aztán az ügyészség és a rendőrség hogyan reagál nemzeti szinten, nincs kapcsolat. A tagállami szint nem reagál az Európai Uniós szintre. Hiába van itt hatalmas adatgyűjtés és következtetések, a tagállamok ezt nem ültetik át a gyakorlatba komoly adatgyűjtő rendszerek vannak, ezek ugye hogyan kapcsolódnak össze, és így tovább erről is rengeteget beszélünk hogy hogyan használjuk fel ezeket az, adatok, ezeket az adatokat, de még a bizottság sem látja a teljes képet, és ezek nagyon komoly problémák, amelyek az EU-s szinten megvannak. Tehát az, hogy nincsenek meg a megfelelő prioritások, hogy nincs meg a hatékony mondja a meglévő erőforrások felhasználásának. Lehet, hogy az is a probléma része, hogy túl sok adat van, vagy pedig bizonyos életbevágó adattípusokat kihagyunk az összegyűjtettek közül. Tehát rengeteget lehetne beszélni a szervezetbűnözésről. néhány módosítót fogok benyújtani, és részletes megjegyzéseim vannak tehát a az a kapcsolatban, hogy a szervezet, a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény az egy külön bűncselekmény legyen, vagy sem, a súlyos vitó körülménynek számítson-e, vagy sem, és vonjon maga után szigorúbb szankciót és ítéletet. Végül pedig, vagy sem, végül pedig a következetességre is szükség van a büntetőjogban. Szeretném, hogyha lenne kapcsolat az eljárás jogokkal, mert ugye a jogsegély témájában előre haladunk, itt a csomag az már majdnem készen van, majdnem teljes. A kérdés, hogy a vádlatok esetében megvalósulnak-e ezek a jogok, vagy, vagy számukra biztosítjuk -e ezeket a jogokat, ne felejtsük el, hogy a tisztességes tárgyaláshoz és eljáráshoz mindenkinek joga van. Néhány megjegyzés volt mindez a részemről, és megköszönöm az előadónak, hogy ennyire komolyan veszi ezt a témát, de hát ő úgy is ismer engem, és tudja, hogy konstruktívan kívánok hozzájárulni ehhez a jelentéshez. Nagyon fontos ugyanis ez a szöveg. Köszönöm. Thank you very much. I'm really pleased having a... Köszönjük szépen. Nagyon örülök, hogy ilyen komoly vitát tudunk folytatni ez ügyben. Örülök annak is, hogy van, marad erre időnk. Többé, kevésbé időben vagyunk. Délben fogunk szavazni, úgyhogy lassan versenyre kell majd kelnünk az idővel, mert még sokan kértek szót. Kérem ezért mindenkitől, hogy próbálja viszonylag rövidre fogni. Jan Albrecht, Eva Zsoli volt az elnékeladó, tehát akkor magad és az öldek nemében is kérlek. Köszönöm, elnök úr. Eva Zsoli nevében szólok hozzá. First of all, I would like to thank Ms. Ferrara. Ki sajnos nem ér rá ma délelőtt. Ferrara asszony jelentésével hangsúlyozza, hogy milyen erőfeszítésekre van még szükség annak érdekében, hogy a szervezet bűnözés és a korrupció minden fajtája ellen fellépjünk. Érdekes dolgok is vannak ebben a jelentésben. Például a környezetvédelmi bűncselekmények elleni jogszabályok elfogadása, az adó paradicsomok megszüntetése, melyek segítik a pénzmosást, illetve a bűnös forrásból származó pénzek elkobzása és társadalmi célokra való felhasználása, valamint a whistleblowerek védelme. Ezzel kapcsolatban a frakciónk javaslatot tett pár héttel ezelőtt. A LuxLeaks, a Panama Papers és egyéb botrányok miatt egyre sürgősebb válik az, hogy valamit tegyünk. Kérjük, hogy az Európai Bizottság minél hamarabb gyűjtse erre vonatkozó javaslatot. Emellett az Európai Főügyészség létrehozása roppant fontos eleme annak, hogy jobban védjük az Európai Unió pénzügyi érdekeit és hatékonyan felvegyük a harcot a korrupcióra. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a tanácsban végre lezáruljanak ez irányban a tárgyalások, és végre felálljon egy erős és független európai főgyőség, hogy például az áfacsalás ellen felvehessük a harcot. Olyan vonatkozó módosítókat nyújtunk be, amelyek szerintünk szükségesek, de mindemellett üdvözöljük ezt a jelentést tervezetet, amely jó kiinduló pontja lehet a vitának. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen az összes előtt meghallgattuk. Ami fontos az eszmecsere szempontjából, illetve a jelentés hitelessége szempontjából. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy hárman vannak még, akiket meghallgatunk. Utána lezárom a listát, mert 12-kor szavaznunk kell. Barbara Spinelli, Elis Schlein és Anna Gomes. Mr. Radev as well. Okay, colleagues, can you all be very Radev kolléga is, kérnék mindenkit, hogy tömören fogalmazzon, mert lesz még egy napi rendi pontunk, és utána szavazás. Tehát Barbara Spinelli először. Eh, eh, io ringrazio il Szeretnék az előadónak köszönetet mondani a kiváló eh, összefoglalóért, és azért is, hogy emlékeztetett Giovanni Falcone meggyilkolásának az évfordulójára. Mert nagyon fontos, az is nagyon fontos, hogy Európában jól ismerjék az olasz helyzetet, az olasz állapotokat, amikor ezt a jelentést készítjük. Mert ugye mit lehet tanulni az olasz tapasztalatokból. Amikor a maffia gyengülni érzi magát, akkor gyilkol. Amikor jól működik, jól érzi magát, és ez a mostani helyzet, akkor az azt jelenti, hogy sikerült be szivárognia a közszolgáltatásokba és a gazdasági szférákba, és konkrétan az olasz fővárosban ez megfigyelhető Rómában. Fontos tudni, Roma az egyik olyan európai főváros, amelyet a súly, amit súlyosan érint a mafia jelenléte, mafia szervezetek jelenléte. Én is szeretnék módosító indítványokat benyújtani ehhez a már kiváló szöveghez, amelyet Laura készített két témában. Az első az ügyészség témája, és a frakciónkban az az igazság, hogy nincsen pozitív, egységes vélemény ezzel kapcsolatban, hanem éppen ellenkezőleg fordított a helyzet. Én ugyan támogatnék egy nagyon erős és független európai ügyészséget, ezért emlékeztetnék arra, hogy a tanácsban is a többség véleménye az, hogy egy olyan szervet hozzanak rétle, létre, amely tömegesen gyűjteni az adatokat, tehát nem nagyon válogatva. Ez egy kockázat egyébként, amit el kellene, el kellene kerülni, mert szerintem nem szolgál semmilyen célt az adattömeg mindenfajta szűrés nélküli összegyűjtése. A második dolog, nagyon örülök, hogy Laura beszélt erről a szövegben, ez a bűnszervezetek működése a közszolgálatokban és a szövetkezetben elkövetett, szövetkezethez való tartozás bűncselekménye, mert Olaszországban ez büntetendő, ez egy konkrét bűncselekmény az, hogy maffia jellegű szövetkezethez tartozik valaki. Európában ez elég vitatott, Olaszországban ez már benne van a törvényben, és szerintem ez életbevágó, hogy ez a koncepció megjelenjen a mi jelentésünkben is, és jelentésünkben is, és hogy az európai jogszabályokba is bekerüljön. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a munkát. Köszönöm, Barbara Elislány következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Laura Ferrerának, az előadónak, és minden árnyék előadónak is, mert ez egy nagyon fontos munka. Először is köszönöm, hogy Barbara is emlékeztetett uh, a tragédiára, Giovanni Falcone meggyilkolásának az évfordulójára. Talán először is európaiként kellene ezt megtennünk, és utána uh, olaszként. A Krim szakbizottság által végzett munkára is emlékeztetnék, ez egy nagyon fontos, jelen, nagy jelentőségű munka volt. Fontos szembeszállni a szervezett bűnözéssel. A maffia tulajdonképpen az összes európai határon átszivárog, és mindenkinél jobban ki tudja használni az európai egységes piac létét. Tehát muszáj, hogy ugyanilyen szinten uh, tudjunk felhasználni hatékony eszközöket, vagy pedig elvesztettük a harcot a maffiával szemben. Nagyon jó, hogy a harmonizációra is figyelmet fordít az előadó európai szinten, illetve arra, hogy legyen a szervezetbűnözésre vonatkozó uh, meghatározás is, nagyon jó a környezetvédelmi bűncselekményekkel kapcsolatos bűncselekmények említése, a hulladékgazdálkodás témájának a megjelenése, és mindenkinek meg kell értenie azt, hogy a maffia beszivágása az állami szférába azt jelenti, hogy az állami költségvetés forrásai csökkennek. Európai szinten kell tehát fellépni. Korea, Koreó kolléga azt említette, hogy az európai jelenséggel kell szembeszállni, európai szabályokkal. Egyetértek a közérdekű bejelentők védelmével is, és a adóparadicsomokkal szembeni küzdelemmel is. Ez egyébként nagyon komolyan összekapcsolódik a szervezetbűnözéssel, illetve a pénzmosással és az európai alapok felhasználásának a nyomon követését is nagyon támogatom, különösképpen a befogadó központok esetében de felhívnám a figyelmet a matchfixingre. Szerintem még ezt nem ö, szerepeltette az előadó a szövegben. Itt is megjelennek már a maffiák. És az ALDE képviselője említette azt, hogy az illegálisan szerzett javak elkobzása mennyire fontos eszköz. A lehet az ítélet nélkül is, ugye az olasz rendelkezések között ez szerepel, az eljárás jogot teljes módon betartva, a tisztességes eljárás vonatkozó jogot is betartva van lehetőség az illegálisan szerzett javak elkapzására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Eli. És most a Gomez következik. Köszönöm szépen. Én is nagyra becsülöm, nagyra értékelem ezt a jelentést, és nagyon szívesen készítek hozzá módosítókat, de már a mostani szöveg is nagyon jó, amelyet Laura Ferrara készített. Ahogy a többiek is elmondták, szerintem a legfontosabb kérdések szerepelnek itt, tehát a közérdekű bejelentők védelmét, támogató jogszabály, az Európai Ügyészség, az a javak elkobzása, és az, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy a pénzmosás esetében a kiskapukat megszüntessük, hatékonyabban tudjunk fellépni a pénzmosás ellen. De én szerintem itt nem csak arról van szó, hogy a maffia, illetve a bűnszövetkezetek beszivárognak a, a legális, a fehér gazdaságba, hanem arról, van, arról is szó van, hogy a mi politikai életünkbe is beszivárognak, azáltal, hogy gyakorlatilag a foglyul ejtik az egyes államokat. Nem csak a gazdaságot tartják ellenőrzésük alatt, hanem a politikai hatalmat gyakorlókat is az egyes tagállamokban. Több intézményben, több politikai párton belül van erre példa, és ezt mutatja egyébként a Panama dokumentumok sora is. Az adóparadicsomok a bűnözők paradicsomai tehát mindenképpen szükség van arra, hogy a következtetéseket levonjuk, és megelőzzük nem csak azt, hogy az európai bankrendszerbe hasonlók, hanem hogy megvédjük azokat az ágazatokat is, amelyek lehetővé teszik a, banki, a bankrendszer működését. El kell, hogy kerüljük, hogy a bankrendszer az pénzmosodaként működhessen. Ez is meg kell, hogy jelenjen, mint prioritás a jelentésben, később kifejlesztendő eszközökkel együtt. Ugye lesz egy, a, remélem a Panama dokumentumokkal kapcsolatban egyfajta vizsgálati lehetőség, amit majd elfogadunk. Kérdezem, hogy hol van a korrupcióval kapcsolatos jelentés, amelynek idén kellett volna megjelenni, nem tudom, én nem sokat hallottam erről, viszont nagyon érdekelne engem, én arra számítanék, hogy egy ilyen jelentés a 2014-es után sokkal értelmesebb lenne, mert a 2014-es az nem volt túlzottan hasznos. Köszönöm. Köszönöm, Anna. Végül Rágyev úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! които ние като законотворци сме настоявали многократно azt hiszem, hogy ez egy kiegyensúlyozott jelentés, és olyan intézkedések szerepelnek benne, amelyekhez már régóta ragaszkodtunk. Például az, hogy a rendőri szervek együttműködjenek egymással annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak küzdeni a szervezett bűnözés ellen, és hogy létrejöjjön az Európai Ügyészség. A biztonsági szempont szempont, biztonsági szempontból nagyon fontos a szervezett bűnözés elleni küzdelem, az át, hétköznapi állampolgárok szeretnék magukat biztonságban tudni az európai városokban, nem akarnak félni, nem szeretnék azt látni, hogy a bűnözők számára a jogszabályok nem érvényesek. Tehát az európai állampolgárok életében meg kell erősíteni ezt a fajta biztonsági érzést. Brüsszelben is meg kellene erősíteni az intézkedéseket a szervezetbűnözéssel szemben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Radev úr, és megköszönöm a megjegyzéseket. Tartjuk az időnket, ez jó hír, úgyhogy még egyszer szeretnék köszönetet mondani Laura Ferrárának az átfogó jelentésért, Hát ennek nagy története van, nagyon sok munka, munkát fektettek ebbe, és elnézést kérek, hogy a hogy Giovanni Falconit én nem említettem, nagyon fontos erről is beszélni, és az egyik árnyéladó ugye azt is mondta, hogy ezt ki kell egészíteni a LIBE szakbizottság prioritásaival. Nagyon fontos, hogy hitelesek legyünk, és ne egyfajta karácsonyfa legyen a végeredmény, hanem olyan lépések, amelyeket konkrétan végre lehet hajtani, meg lehet, javas, meg lehet valósítani. És én ezért köszönetet mondok az árnyék előadóknak, mert mindenki nagyon hiteles válaszokat adott, konkrét válaszokat adott. Laurától kérdezem, hogy nagyon röviden kívánne valamit mondani zárásként, nem? Akkor a módosítók benyújtásának határideje május 31-e 12 óra, még ennyi volt a közlendőm ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban, és hát majd meglátjuk, hogy milyen módosítók érkeznek. Mindenkinek köszönöm még egyszer a vitában való részvételt, és akkor még egy napirendi pontunk van, mielőtt rátérünk a szavazásra, amely 12 órakor fog kezdődni. Ez pedig egy szóbeli kérdés, írásbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz, amelyet Ignacio Corrao intézett a bizottsághoz 2016. január 29-én, és ez a Szicíliában jelenlévő kiskorúak jogainak lehetséges megsértéséről szól. A bizottsághoz intézett kérdést ide a szakbizottság elé lehet hozni, hogyha a bizottság nem küldött választ az a képviselő kérdésére, vagy pedig nem volt ez megfelelő, vagy túlságosan nagy késlekedéssel érkezett. Tehát mondom még egyszer, a kérdés 2016. január 29-én küldte el a képviselő úr, a 130 per 5-ös szabály értelmében ezt a kérdést 6 héten belül kellett volna megválaszolni a bizottságnak, ezt nem tette meg, úgyhogy Korea úrnak adom meg a szót, hogy röviden be tudja eh, mutatni a témát. Kérem, hogy legyen nagyon rövid. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Olaszországban, különösképpen az én régiómban, Szicíliában nagyon nagy a migránsok száma, és ez azzal is jár, hogy kísérő nélküli kiskorúak is nagy számban jelentek meg Szicíliában. Négy, több mint négyezer főről van szó, és nyilván megvannak ennek a megfelelő feltételei, hogy hogyan lehet ezekről a kiskorúakról gondoskodni körülbelül 76 euróba kerül naponta az ellátás, 45 eurót fizet a belügyminisztérium, és a többit viszont a helyi önkormányzatoknak kellene garantálni. De a szicíliai önkormányzatok nem tudják ezeket a forrásokat előteremteni, és ez azt jelenti, hogy nem tudják működtetni a kiskorúaknak szállás helyett biztosító központokat. Egész egyszerűen kezelhetetlen a probléma, és a minőségi standardok csökkennek, tehát a 76 euróról 45 euróra próbálják csökkenteni a napi költségeket, és az azt is jelenti, hogy a kiskorúak jogai sérülnek. Én január végén fordultam a bizottsághoz azzal a kérdéssel, hogy tisztában van-e egyáltalán ezzel a helyzettel, és hogy legitime, megengedhető-e egyáltalán ez a helyzet, hogy a kiskorúak jogai sérüljenek, és az erőforrások amelyek, amelyeket a kiskorúak ellátására fordítanak, csökkenjenek. Én ezt a kérdést tettem fel a bizottságnak, elnök úr. Um, Köszönjük, Kora hogy újból felolvasta a kérdését. Az Európai Bizottság tér felén pattog most a labda, parancsoljanak, várjuk a választ. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelentős késéssel reagáltunk erre a az írásbeli kérdése. ezt őszintén sajnáljuk. Szerettünk volna most azonban ma választ adni. Sajátos módon a válasz még mindig nem készült el. Tisztában vagyunk ezzel a sajátos késéssel. Tudjuk, hogy nagyon súlyos a helyzet a feltett kérdés ügyében. A lehető leggyorsabban megpróbálunk válaszolni, és természetesen további információkkal rendelkezésre. Az Európai Bizottság um, helyzetét meg lehet érteni, nagyon komoly helyzettel van ugyanis dolgunk. Nem szabad éppen ezért elbagatelizálni a helyzet súlyosságát. Ugyanakkor a képviselőknek um, um, racionális időn belül joguk van választ kapni a kérdésükre, ugyanakkor az Európai Bizottság válasza, illetve hát válaszának hiánya alapvetően egy őszinte indoklást is kapott. Kora úrnak köszönjük, hogy még egyszer ezt felvetette. Úgy tűnik, hogy világos a helyzet. Amint választ kapunk, reméljük minél hamarabb újra visszatérünk erre a kérdésre. Szeretném valamit hozzáfűzni? Cosa posso, cosa posso aggiungere? Hát nem tudom, hogy mit tehetnék mi hozzá mindenhez, elnök úr. Hát várjuk, hogy mielőbb megkapjuk a választ, és reméljük, hogy olyan módszerek fognak működni, amelyeknek köszönhetően megkapjuk a választ időben, mert egyébként az intézmények hitelessége forog kockán, tehát az előre meghatározott határidőn belül jó lenne választ kapni, talán az elnökök értekezletén, vagy valahol máshol el lehetne fogadna, olyan, fogadni olyan szabályokat, amelyeknek köszönhetően pontosabban és biztosabban megkapnánk a választ még, idő, még időben. Igen, mondja az elnök úr, hát az elszámoltathatóság kapcsán használjuk ezt a mechanizmust, megköszönjük önnek is, és megköszönjük a bizottságnak is a választ, várjuk tehát a részletes választ a kérdésre. Jó, köszönöm kollégák. Három perces szünetet tartunk, hogy mindenki felkészüljön a szavazásra, amely 12 órakor fog kezdődni, pontosan 12 óra 00-kor. Kérem, hogy mindenki hozza az elektronikus szavazókártyáját, ha még nincs nála. Colleagues, uh, please take your seats and we'll begin the votes. Kérem, tisztelt kollégák, foglaljanak helyet, hogy elkezdjük a szavazást. Okay. Oh. So colleagues, uh, take your seats. Uh... Kollégák, kérem, foglaljanak helyet. Az első szavazással rögtön kezdjük. Az európai eh, uh, tengerhajózás biztonsági ügynökség ügynökség kapcsán. Az Európai Bizottság két további javaslatot is benyújtott az Európai Határőrség kapcsán. Az Európai eh, Tengerhajózás Biztonsági Ügynökség, illetve a Halászati Ellenőrzési Ügynökség témájában. Ezért tehát az Európai eh, Tengerhajózás Biztonsági Ügynökség eh, kapcsán szavazunk. Mindenki készen áll, mindenkinek megvan a szavazókártyája. Jó, a kompromisszumból szavazunk elsőként. Szavazást megnyitom elektronikusan módon. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Látom, hogy egyes kollégáknak még egy kis időre van szükségük. Persze, Diaz de Májra úrra szavazatát is figyelembe vesszük, még akkor is, hogyha kézzel szavaz csak. 41 hét arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. záró szavazással folytatjuk. Szavazást megnyitom. Vote is closed. Ezt lezárom. That is adopted 44 votes to 7. 44 uh, hét arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk a kollégának következő szavazás. Az tanács határozata arról, hogy az Európai Unió és Peru közötti rövid tartózkodás fajúsító vízummentességi megállapodás megkötessen. Először az ajánlás tervezetről szavazunk. Szavazást megnyitom. szavazást lezárom. Elfogadtuk. 51 arányban tartózkodás nélkül gratulálunk Maria Gabrielnek. Záró szavazás ez ügyben nincsen. Colleagues, we move to um, the draft opinion on the... Kollégák, a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezmény eh, végrehajtásáról szavazzunk, főként különös tekintettel az ENSZ CRPD bizottságra Martin Anderson az előadója ennek a jelentésnek. Hogyha Anderson asszonynak nincsen mondani valója, akkor rögtön a szavazásra térhetünk. Kezdjük is. Kettes módosítóval szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosítóról szavazunk. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Négyes módosító. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes következik mellett. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as és 9-es megegyező módosítók együtt szavazunk róluk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. A kompromisszum. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as módosító következik. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es módosító. Szózást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os módosító. Lezárom. Elfogadtuk. B kompromisszum Lezárom. Elfogadtuk 20-as módosító. Lezárom. Elfogadtuk 21-es módosító. Elfogadtuk 22-es módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as módosító. Elfogadtuk. 24-es módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös módosító. Lezárom elfogadtuk 26-os módosító. Elfogadtuk 27-es módosító. Elfogadtuk C kompromisszumról szavazunk. Lezárom elfogadtuk, 28-as módosító következik. Nem, bocsánat, 35-ös. De zárom. Elfogadtuk. D kompromisszum, szavazást megnyitom. elfogadtuk. 38-as módosító. A néppárt részéről a kellett, kelleténél egyet többen szavaztak. Most jó. Elfogadtuk 39-es módosító. elfogadtuk. 40-es módosító. Negyvenkettes módosító. Elfogadtuk. Elkompromisszum. Több részben szavazunk első rész mellette. Elfogadtuk második rész. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 43-as módosító. Jó, nem is. 46-osra ugrunk tovább. Javítjuk magát az elnök. Tehát 46-osról megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el. 47-es, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 48-as. Negyvennyolctól 58-ig szavazunk blogban? Hangzik a javaslat? Csodálatos javaslat. Tehát 48-as tól It was nearly a great suggestion, Thomas, but not... Thomas majdnem bejött, és majdnem nagyon jó volt, de hát mindegy. Akkor csak gyorsan. 48-as. Rossz szavazunk tehát. Elfogadtuk. 59-es nem, 49-es, bocsánat, hogy magát a tolmács. Elfogadtuk. 50-es. Lezárom. Elfogadtuk. 51-esről szavazunk. Elfogadtuk. 52-es. elfogadtuk, 53-as, lezárom, elfogadtuk, 54-es, lezárom, elfogadtuk, 55-ös, elfogadtuk. 56-os. Elfogadtuk 57-es. Elfogadtuk. 58-as. Elfogadtuk. 59-es törlés. Lezáró. 59-es. 59-es. Elfogadtuk. 61-es. Se folytatjuk. elfogadtuk. 62-es. Elfogadtuk. Egyes módosító. Elfogadtuk, és az így módosított szöveg egészéről zárószavazás. szavazást lezárom, 51 egy arányban két tartózkodás mellett. Elfogadtuk, gratulálok az előadónak.